Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Elnézést a kis késésért. Váratlanul ért engem is, hogy nekem kell Valéán asszony helyét átvennem, de hát nem várhatunk tovább, kezdjük el a munkát. Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása. Hogyha a nyolcas Eckhart úr jelentése és a 9-es napi rendi pont Grosztet asszony véleménye az arányossági teszt, tehát senki sem ellenzi, akkor a 8-as, 9-es napi rendi pontot felcseréljük. Tehát akkor az így módosított napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük, ugye vár? senki sem tiltakozik hevesen, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintjük az emígyen módosított napirendet. Tolmácsolás, ahogy ez megszokott, 20 nyelven áll rendelkezésre, észt, lett, máltai és gélik nyelven, tehát írül nincsen tolmácsolás, elnézést kérünk, sajnáljuk, ha ezeneken a nyelveken nem tudják követni az ülést elektronikusan eh, elérhető az e-meetingen minden dokumentum, és az interneten követhető az ülésünk mind mindig. A hármas napi rendi pont, eh, bejelentések, koordinátorok ajánlásai, 2017 júniusai ülésünkről, ezt mindenkinek megküldtük elektronikusan, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezeket is elfogadottnak tekinthetjük. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e ellenvetésük. Úgy látom, hogy nincsen. Akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. A négyes napi rendi pont eh, az április 21 25 i ülésünk eh, jegyzőkönyvének elfogadása hogyha az ülés végéig senkinek nincs elemetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Majd a hatos napi rendi ponttal folytatjuk. Az ötös napi rendi pontot elnök asszony fogja felvezetni, ha egyszer sikerül ide érnie. Így tehát a hatos napi rendi ponttal folytatjuk a Faria jelentés a nemzetközi óceánpolitika irányításáról az óceánjainak jövőjét biztosító menetrendek 2030 utáni időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési célok keretében. Elsőként magának az előadónak, Zsózi Inácio Feriának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék mindenkit köszönteni, és szeretném megköszönni azt, hogy vendégeink is vannak. Siemens úr például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről előadóként ezen téma kapcsán, amely a nemzetközi óceánpolitikai irányításról szól, és a fenntartható eh, fejlesztési célokkal hozzá ezt összefüggésbe. Először is eh, szeretném felvázolni ennek eh, a politikának a fő elemeit, és szeretném megköszönni a TRAN bizottság véleményét, az előadó munkáját, Claudia Monteiro de Aguiar munkáját. Ahogy említettem, Siemens úrnak is szeretnék köszönetet mondani az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságnak, amely szintén kifejti majd a nemzetközi óceán politikával kapcsolatos véleményét. Ami a nemzetközi irányítást illeti, az Európai Unió arra törekszik, hogy elérje a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos 14-es célkitűzést a fenntartható fejlesztési célok körében. Az Európai Unió vezető szerepet kíván betölteni, szeretné megerősíteni a nemzetközi irányítást. Itt konkrét erőfeszítésekre van szükség, és a nemzetközi közösség fellépését is koordinálni kívánjuk. A 2030-as stratégia tartalmazza az óceánok irányításával kapcsolatos fenntartható célkitűzéseket. A 14-es célkitűzést szeretném ezek közül kiemelni. A nemzetközi szerveknek kulcsfontosságú szerep jut a fenntartható fejlesztés, valamint a tengeri ökoszisztémák megőrzése, a biológiai sokféleség megőrzése terén. Ehhez a két, ez azért fontos, mert így a 2030-as menetrend célkitűzését jobban el tudjuk érni. A partmenti államok is kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gazdasági társadalmi fejlődés szempontjából. Szeretnék, szeretném hangsúlyozni a az óceánok határokon átnyúló jellegét, ez szükségessé teszi, hogy a különböző tengerparti térségek együttműködjenek. Biztosítani kell a különböző közös erőforrások fenntarthatóságát. Nagyon súlyos problémák sújtják az óceánok egészségét, az óceánok állapotát, komoly fenyegetéssel néznek szembe, és fennáll annak a kockázata is, hogy visszafordíthatatlan károkat szenvedjenek el. Az éghajlatváltozás okozta károk már az óceánok állapotában megmutatkoznak és az változást össze kell kapcsolnunk az óceánokkal. Most egy történelmi pillanat előtt állunk, és erre is szeretnék kitérni. A jelentés a következő pontok mentén szerveződik. Először is a nemzeti közi politikai irányítás, másodszorban csökkenteni kell a az óceánokra nehezedő hatásokat és a kék gazdaságot támogatni kell a tengeri közlekedésből, szállításból eredő hatásokat csökkenteni kell, és nemzetközi szinten együttműködésre kell törekedni. A jelentés hangsúlyozza, hogy az óceánok felmelegedése a föld, a bolygó felmelegedésének 93%-át teszi ki a tengeri közlekedés pedig sürgős fellépést tesz szükségessé, ez világszinten nyugtalanító, és az összes óceánt érinti. Ki kell emelnünk az innovatív szolgáltatások fejlődését, és meg kell ismernünk azt, hogy a különböző tengervizek milyen állapotban vannak. Éppen ezért a kék gazdaság rendkívül fontos, a fenntartható tengeri gazdaság, és időben végre kell hajtani a tengeri stratégiával kapcsolatos eh, keret egyezményt. 2020-ig eh, szavatolni kell a tengerek eh, jó állapotát, és eh, a műanyag hulladékok mennyiségét eh, csökkenteni kell. Fel kell lépnünk a tengerben eh, található hulladékkal szemben, és be kell látnunk, hogy ez egy óriási mértékű probléma. Ehhez jobb nemzetközi irányításra van szükség, jobb nemzetközi kormányzásra, hogy regionális és globális szinten is jobb együttműködésre törekedjünk. A, éppen ezért egy nemzetközi vízióra van szükség, ezen keresztül tudjuk a jobb nemzetközi kormányzást is megvalósítani. Ez a jelentés hangsúlyozza a partnerségek fontosságát is, ezáltal érhető el az óceánok jobb nemzetközi irányítása. Végezetül szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy részt vettek a szöveg kidolgozásában. Az ENVI bizottság titkárságának, a néppárt titkárságának is szeretnék köszönetet mondani, és várom az észrevételeiket ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mert minden bizony gazdagítani fogják ezt a jelentést. Köszönöm. Thank you. Köszönjük a kollégának. Az árnyék előadókkal folytatjuk. Elsőként a szocialista frakció eh, nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, Faria úr. Szeretném megköszönni ezt a jelentés tervezetet, amely örvendetes sok szempontból, már csak azért is, mert a bizottság óceánokkal kapcsolatos közleményét jelentősen erősíti, hangsúlyozza, de ezért volna egy-két aspektus, amelyet szeretnék elmélyíteni. Az Európai Unió a Máltán októberben egy konferenciát szervez, és itt angolul a következőt olvashatjuk, amit szeretnék most idézni. Heavily affected by pollution, overexploitation, coastal degradation and global warming. This has severe consequences for all. A new vision is needed along with strong egy új vízióra van szükség, cselekvésorientált fellépésre, és ezzel csak egyet tudok érteni. Valóban egy új vízióra van szükségünk, és um, egy kötelező érvényű cselekvési tervre. Ehhez pedig véleményem szerint hozzátartozik az is, hogy jobban egyeztessünk a nemzetközi politikai irányítás kérdéseiben. A bizottság is ezt hangsúlyozta. Ami pedig a többi prioritást illeti, egyetértek azzal, hogy a nemzetközi óceán kutatásra helyezzük a hangsúlyt, és megnézzük azt, hogy az óceánokra nezedő nyomást hogyan tudjuk csökkenteni. De úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos sürgős fellépést egy kicsit jobban ki kell domborítanunk. Itt határozottabb hangsúlyra van szükségünk, hogyha az Európai Unió továbbra is élovas akar lenni az óceánok védelme terén. Nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a tengerek védelmére, konkrétabban kell fellépnünk, és éppen ezért kiegészítő javaslatokat tennék négy területen. Először is a káros anyag kibocsátást a hajóközlekedés részéről jobban kell szabályoznunk. Hamburgban például, én onnan származom ebből a térségből, a nitrogén kibocsátás már most is jelentősebb, mint a közúti közlekedésből, és éppen ez nagyon komoly kihatást jelent. Éppen ezért a fő kibocsátók hamarosan a hajók lesznek, és nem, a, nem az autók. Éppen ezért fontos intézkedésekre van szükség, máskülönben verseny fog kibontakozni a legalacsonyabb környezet, környezeti standardok érdekében. Fel kell lépnünk tehát, és szerintem kötelezővé kell tennünk, hogy a hajó, a kikötőben levő hajók a kikötői létesítményeket, elektromos berendezéseket használják, a hajók eh, hulladékával kapcsolatban eh, szintén fontosnak tartom ezt. Továbbá szükségünk van arra, hogy eh, messze menő intézkedéseket használjunk a jelenlegi flotta erősítése szempontjából. Ez technikailag lehetséges, és a környezeti kihatásokat is így jobban tudjuk csökkenteni. A kén vagy egyéb káros anyagok kibocsátása terén mindenképpen egy olyan környezetet kell teremtenünk, ahol egyenlőek a feltételek. Nem lehetséges, hogy a bizonyos tengereken sokkal magasabb kénkibocsátást tegyünk lehetővé, mint az északi vagy a balti tenger esetében. Amit szintén fontosnak tartok, az, az hogyha a nemzetközi óceánpolitikai irányítást szeretnénk erősíteni, akkor a nemzetközi hajózási szervezettel való együttműködést javítanunk kell és az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos tervet kritikusan kell szemlélnünk, mert már így is túl sok időt hagyott magának a bizottság, átláthatóak kell lennünk, meg kell néznünk, hogy kik azok, akik az IMO-ban a tagállamok részéről képviselik a tagállamokat, milyen érdekeket követnek, és az sem lehetséges, hogy a civil szervezetek nem tájékoztathatnak az ülések menetéről. A kék növekedésről szintén hallhattunk, a kék növekedés rendkívül fontos, ugyanakkor nem szabad, hogy ez a környezet kárára történjék. Éppen ezért az EGSB javaslatát szeretném támogatni, hiszen ahol túl nagy a kockázat a természetes források felhasználása terén, az elővigyázatosság elve azt, azt sugalja nekünk, hogy figyelembe vegyük, és jobban figyelembe vegyük a környezeti érdekeket. Nem szabad teljességgel kimerítenünk a tengeri forrásokat és ez azt is jelenti, hogy az északi sarkvidéket kíméletesebbek kell lennünk, ugyanakkor az Energia Uniót is előbbre kell vinnünk, hogy a megújuló energiaforrásokat jobban fel tudjuk használni. És az utolsó, negyedik észrevételem az az, hogy az Európai Unió és az Európai Unió tengerei és egyéb tengerek is egyre inkább az emberiség hulladék lerakóivá válnak az emberek figyelmetlenül eldobnak egy műanyag zacskót, vagy a különböző csomagolási hulladékot, ez mind előbb-utóbb a tengerekben landol, és éppen ezért hatékonyabban kell védenünk a tengereket, méghozzá úgy, hogy az összes politikai terület fellép és egyeztetnek, és a körforgásos gazdaságot is jobban elő kell mozdítanunk, ösztönöznünk kell, és ügyelnünk kell arra, hogy a mezőgazdaságból eredő peszticidek mennyiségét is csökkentsük. Egy további példa hazámból a, az, hogy már amúgy is a természeti köz, környezetek nagyon káros hatásokat kénytelen kell szenvedni. Azt hiszem, hogy összességében véve jó irányba halad ez a jelentés, csak bizonyos pontokat kell még egy kicsit jobban kihangsúlyoznunk. Köszönöm. Thank you, and I would pass the... Köszönöm, és most a következő elnyék előadó kerül sorra, hogy az elsőnek nem volt időkorlátozása, azért a többieket sem tudom korlátozni, de azért kedvesen arra szeretném őket kérni, hogy tartsák tiszteletben a szakbizottság ülésére rendelkezésére álló időt, és próbálják meg azért korlátozni a hozzászólásukat. Tehát a liberális frakcióból Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, José Ignacio Fariának szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, amely nagyon fontos jelentés, ezt én is így látom. Sok mindennel egyet tudok érteni abból, amit az előadó mondott, és amit Timo Bolker is az imént eh, elmondott. Valóban tulajdonképpen jó az, hogy eh, amikor az integrált tengeri politikáról emlékezünk meg, ez ugye évforduló, 2007-ben indult ez a politika, átdolgozzuk most ezt, hiszen az integrált tengeri politika, amelyet tíz éve hoztunk létre, azt hangsúlyozza, hogy fenntarthatóan, körültekintően kell fejlesztenünk az óceánokat, a környezeti aspektusokra oda kell figyelnünk, és kiegyensúlyozottan kell mindezt megoldanunk, az összes cselekvő felet, érdekelt felet le kell ültetnünk az asztalhoz, hogy mindent helyesen alakítsunk ki. És amit következetesen tovább fejlesztettünk a kék gazdasággal, tudjuk, hogy az óceánok az emberiség jövője szempontjából nagyon fontosak. Ugye a kék bolygón az emberiség egyre növekszik, tehát tíz év múlva még többen leszünk a Földön, és a tengerekre forrásként is szükségünk van, nem csak az éghajlat szempontjából erőforrások, nyersanyagok, kék technológia, energia, hullámenergia, mindez nagyon szorosan összefügg az óceánokkal, és az óceán csak akkor tudjuk felhasználni, ha egészséges, mert pedig ez jelenleg nem mondható el. Tehát az óceánok egészségét javítanunk kell, hogy egyáltalán fenntarthatóan fel tudjuk használni. És Timónak igazat kell adjak, ugyanis ha új használatról gondolkodunk, akkor a tudományjal egyeztetnünk kell. Észszerű ez az egész, vagy talán robba döntjük az egész rendszert. Éppen ezért azért erre oda kell figyelnünk. És az eszköztárunkban már vannak eszközök, például a tengeri területrendezés, és ez egy nagyon fontos eszköz, amelyet nemzetközi szinten is szeretnénk felhasználni, tehát valóban meg kell vizsgálnunk, hogy nemzetközi szinten mit tehetünk most. Európa jó helyzetben van, ami a tengereket illeti, de sokkal többet kell tennünk, és csak nemzetközi összefogással tudjuk elérni azt, hogy fenntarthatóan előbbre vigyük a tengerek használatát. Az Egyesült Államok talán csak az elnök személyében jelent egy kivétel, de azért jó lenne, hogyha az Európai Unió vezető szerepet töltene be. Számos nemzetközi szervezet van, az IMO, az ENSZ, az OECD, ezeket már a jelentés is megemlíti, és volt New Yorkban is júniusban egy jelentős konferencia, tehát az óceánok egyre inkább a figyelem homlokterébe kerülnek, ezt a konferenciát majd Málta is folytatja októberben, és ami kulcsfontosságú az EU műanyaga kapcsolatos stratégiája, ami pont ebbe az irányba mutat. A műanyag kapcsán szeretnék néhány szót szólni. Az EU-ban vannak bizonyos célkitűzéseink, én szeretném, hogyha ezeket a célokat elérnénk, és egyébként pont tegnap cikkezett a Guardian arról, hogy percenként 1 millió műanyag üveget vesznek az emberek, és 2021-ig ez 20%-kal növekedni fog. Nem csak itt az Unióban, hanem javarészt Ázsiában, ahol a víz felhasználás miatt, és azért mert divatos is egyre inkább, növekedni fog a műanyag használat. És arra is felfigyeltek, hogy a műanyagnak csak 7%-át hasznosítják újra, holott erre, lehetség, erre, erre lehetőség nyílna az új műanyag előállítása helyett. Tehát nagyon kevés történik ezen a területen, és a fő gyártók esetében is csak 6,6%-ot tesz ki az újrahasznosított műanyag tehát elég lesújtó a helyzet. A Coca-Cola, most nem szeretném reklámozni a termékeit, de azt mondták, hogy szeretnének változtatni ezen, és ahová szállítanak, ott szeretnék biztosítani, hogy 40-50 százalékot érjen el az újrahasznosított műanyag aránya. Ez egy komoly lépés lenne, de messze nem elegendő. Még egy szót szólnék. A műanyag 80 százaléka, amely az óceánba kerül, a háztartásokból, illetve a a hulladékból kerül oda, mindjárt be is fejezem, elnök úr. Ez egy nagyon döntő probléma, egy kulcsfontosságú probléma. A G7 is egyébként készít egy kiállítást a műanyag hulladékról, és van egy intergroup a tenger politikával kapcsolatban, és ebben a csoportban most épp arra törekszünk, hogy jövőre a parlamentbe jöjjön el, ide látogasson el ez a kiállítás, hogy így felfigyelhessünk ennek a problémának a sürgős jellegére. Utolsó gondolatom, tudomány, nagyon fontos. A Horizon 2020 kapcsán kell egyfajta Mission Ocean ahhoz, hogy a kutatással kapcsolatos feladatokat jobban ellássuk, ugyanis sokkal többet kell tennünk. Köszönöm. Thank you, and the next speaker. Köszönöm. A GUE frakció árnyék előadója, Zsé úr, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Én is szeretnék gratulálni előadónknak a kiváló jelentésért, kiváló szövegért. Ugye bizonyára tudják, hogy én olyan választókerületből származom, az Európai Unióban a legnagyobb területen helyezkedik el, és a tengereken, óceánokon, tehát gyakorlatilag minden óceánt érint. A, a francia óceáni területeket is érinti. 11 ezer négyzetkilométer nyi vízfelszín tartozik ide, tehát a, a távoli, tengeren túli területek adják az Európai Uniónak egyrészt a legitimitást, másrészt pedig azt, hogy ebbe a vitába be tudjon kapcsolódni az óceánok, az óceánpolitika irányítás témájában az indiai óceán, a csendes óceán, illetve még a karib térség is érintett. De ezek az országok, amelyek itt találhatók, ugye kolóniák voltak, és mindannyian tudjuk, hogy a tenger, illetve az óceánok mennyire a középpontjában álltak a területek elfoglalásának annak idején. Azt is tudjuk, hogy milyen potenciált rejtettek magukban ezek a területek, illetve milyen potenciállal bír az óceáni területek kiaknázása, az itteni kutatás, és így tovább, és ez az itteni lakosságot komolyan aggasztja. Azért, mert ugye tudjuk, hogy mi az automatikus gyarmatosító reflex, és hogy ez mindig előbukkan, amikor arról van szó, hogy valami fajta újabb kincset, újabb gazdagságot lehet feltárni. Tehát ezért olyan fontos kérdés számunkra a nemzetközi óceánpolitikai irányítás, az alapvető jelentőségű. Tehát, ahogy mondtam, az emberiség számára is, az emberiség egésze számára is nagyon fontos kérdés ez. Mindenki tudja, hogy az óceánok milyen szerepet játszanak, hiszen az éghajlatváltozással szembe menve stabilizálják a hőmérsékletet, a klímát, és emiatt egyébként még súlyosabb a mai helyzet, amit látunk, hogy bizonyos tényezők egyszerre vannak jelen, és ezek befolyásolják az óceánoknak ezt a szerepét, ezt a motor szerepét. Mindenki tudja ugye, hogy milyenek a demográfiai változások, illetve hogy micsoda nyomás nehezedik ezen területekre, az éghajlatváltozás mit jelent, és többen említették már a kék növekedést, az óceánokban rejlő kincset. Ezeket az elemeket kell, hogy megpróbáljuk figyelembe venni és cselekedni. Egy valamit szeretnék kiemelni, ami a feltörekvő térségeket illeti, most szembenézünk egy kérdéssel. Nézzük meg ugye a biológiai sokféleséget. Most már a hatodik hullámban tűnnek el a fajok, és a tengerek esetében sem állunk messze egy ilyen tragikus szenárió megvalósulásától. Tehát a, a tudósok által készített jelentések azt mondják, hogy ha ilyen módon folytatjuk a tevékenységünket, akkor 2050-ben nem lesz egyetlen egy kagyló, egyetlen egy hal, egyetlen egy rákféle sem a kereskedelmi halászat számára. És ezért ennyire fontos a védelem, az óceánpolitikai irányítás. És ezért kell, és a kezdete kezdetén így hozzáállni, hogy a jog szempontjából kész, közelítjük meg a kérdést, és ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, hogy igazi tengerjognak hívható tengerjog legyen. Mindannyian ismerjük, hogy ezek a, az erők fel fognak szabadulni az óceán fenékkel kapcsolatban is, tehát hogy le fogják ezt a területet is rohanni és kihasználni, kivéve ha az Európai Unió hatékonyan fellép ezen a területen. Sokszor mondják, hangoztatják, hogy a nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem hatékony, túlságosan töredezett, és ezzel egyetértek, tehát szükséges egy új keretet létrehozni, mert ugye az az egyezmény, ami irányítja az egészet, 1982-ből származik, tehát ezen alapul minden, és ez túlságosan régi. Több irányításra van szükség, nagyobb átláthatóságra, és ezért is nagy vonalakban támogatjuk kollégánk jelentéstervezetét, és módosító indítványokat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen, az árnyék előadókat végigvettük. Elnézést, egy, mondja az elnök, úgy látom, egy valakit kifelejtettem. Nem vettem észre Angström asszonyt a teremben. Úgyhogy parancsoljon. Igen, igen, igen, de de én a zöldek nevében szólnék, elnök úr, úgyhogy még jó, hogy nem felejtett ki engem. Üdvözöljük az ott a bizottság közös kommunikációját, közleményét, és azt hiszem, hogy ez a jelentés is nagyon jó kiinduló pont Fária úrtól. Egy-két dologgal majd kiegészítjük. A bizottsághoz viszont intéznék néhány kérdést. A nylon szatyrok, nylon zacskók számát sikeresen csökkentettük az EU-ban, és várom az eredményeket. Még azért van tennivaló az a kapcsolatban, hogy mennyi műanyagot kell betiltani, de egyébként a műanyag szatyor kérdés megoldása nem fogja megoldani az óceánba kerülő hulladék, kérdés, hulladék kérdését, mert nagyon sok más műanyag hulladék az óceánba kerül. És előfordul, hogy ezeket csak egy-két másodpercig használják, ezeket a tárgyakat, amik műanyagból vannak, ugye az egyszer használatos műanyagokat, és aztán utána ezek a tengerbe kerülve ott lesznek örökre. Tehát üdvözöljük a bizottság fellépését, ez Juncker úr körforgásos gazdaság eh, agendájának fontos része lesz, de most itt a lehetőség, hogy valóban befolyásoljuk az óceánok jövőjét, úgyhogy az a kérdés, hogy a bizottság tényleg elkötelezi magát-e amellett, hogy a műanyagok használatát valóban eh, korlátok között tartsa, kezelje. Mert az önkéntes intézkedéseket láttuk eh, eddig, hogy nem túl hatásosak. Azt tudjuk, hogy a bizottság a műanyag stratégiának a tervezetén már dolgozik, és mindez ugye az előtt, hogy mielőtt minden más lezárult volna, az érintettekkel folytatott konzultáció alig kezdődött el. Tehát én nem értem, hogy a bizottság hogy, terve, hogy dolgozhat már a szövegtervezeten, miközben a konzultáció még le sem zárult, hogyan fogja beépíteni a kutatás és a konzultáció eredményeit a szövegbe, hogyha a szöveget közben elkészítik. A mélytengeri bányászat egy másik problémás terület, úgy néz ki, hogy a EU növekedési stratégiájában erre nem figyelnek föl eléggé, pedig komolyan fenyegeti a, akár a fejlesztési célok teljesítését is. Tehát kérdezem, hogy a bizottság miért támogatja a közleményében a mélytengeri bányászatot? a közös közlemény, és idézem, azt mondja, hogy a bizottság útmutatást fog közzétenni a természeti kincsek kitermelésére vonatkozóan az EU-s területekhez tartozó tengerfenékekre, tengerfenékeket érintően úgy, hogy a tengeri környezetet védjük. De hát hogyan kapcsolódik ez majd a környezetvédelmi jogszabályozáshoz? amelyet most a Nemzetközi Hatóság készít. Az ensz is van egy egyezménye, a tengerjogi egyezménye, amely egyébként a tengerfenék területeit úgy ö, nevezte meg, hogy azok nem nemzeti hatóság, fennhatóság alá tartoznak, hanem az emberiség közös örökségét jelentik. És az egész emberiség ö, használt ö, hasznára válnak. Tehát a nemzetközi hatóság felépítésében is hiányosságok vannak, tehát ez megkérdőjelezi a képességét, hogy egyáltalán irányítani tudja-e ezt a területet hatékonyan. Kérdezem, hogy a bizottság miért nem készített egy cselekvési tervet a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság ra vonatkozóan. És most hadd mondjak egy Dán példát, én nem vagyok túl büszke a hazámra, mert ők mindent megtettek, hogy felhigítsák a tengerek szennyezésével foglalkozó stratégiát, minden intézkedést megpróbáltak, még ezeken az igen kiszolgálatott területeken is erősítették a kitermelést, a mezőgazdasági tevékenységeket, és így tovább. Tehát én azt szeretném, hogy a bizottság sokkal nyitottabb legyen, és sokkal őszintébb legyen, és tessék, sorolja fel, hogy melyik tagállam mit csinál. Tudnunk kell, hogy az egyes tagállamok mit tesznek úgy néz ki, mintha ez nemzeti kérdés lenne, és csak a tagállamokra tartozna, pedig ez egy európai probléma. Nem lehet elbújni a titkolózás fala mögött. A bizottságnak van itt a feladata, használja fel a segítséget, amit tőlünk kaphat, és tessék, mondja el, hogy a Dán kormány például mit tesz. Köszönöm szépen, és akkor most értünk az árnyék előadók sorának a végére, mielőtt a többieknek megadom a szót, az az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előadójának szeretnék még szót adni három percre. Simon szót parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Valóban megtisztelő lehetőség ez. Egyeztem a titkársággal, hogy 2 perc 59 másodpercig fogok beszélni pontosan. tudom, hogy mindannyiuk olvastak jelentést, ezért rövid lehetek hozzászólásomban. Az előadóval egyeztettünk, még mielőtt neki látott volna megírni ezt a jelentést, már akkor rádöbbentünk, hogy tulajdonképpen tényleg egy hullám hosszon vagyunk. És Éppen ezért a régiók bizottsága számára alapvetően elfogadható ez a dokumentum. Van egy-két megjegyzésünk, ezek közül rögtön az első elég fontos, hogy eh, mennyire sürgős kérdés ez, és eh, jó volt azt látni, hogy egyértelmű határidőket szabott az előadó, például az Európai Bizottságnak. Nekünk is meggyőződésünk, hogy a főképviselőnek minél hamarabb ezekkel az ügyekkel foglalkoznia kellene. Három kérdésre hadd reagáljak, amelyek a jelentés tervezetben szerepelnek. A saját vélemény tervezetünkre mindenképpen utalnék. abban alapvetően kifejtettük a véleményünket. Az Európai Unió érdekei ezen a téren és ha már itt tartunk, meg kell érzem, hogy egy horizontális kérdéssel van dolgunk, amely rengeteg más területet érint, rengeteg szereplőt érint, és egészében, holisztikusan kell tekinteni mindenképpen ezt a kérdést. Ugyanakkor azt is javasoljuk, hogy olyan értékelések is szülessenek, amelyek konkrét szektorokat, ágazatokat érintenek. Miért ne lehetne az óceánokat is teljesen másképp tekinteni, mint eddig, nem csak egy eh, nagy vízfelület az óceán? Úgy érezzük, hogy célra vezető lenne a foglalkoztatásra utalni, a képzésre, oktatásra, eh, képesítésekre, különböző készségekre, Szeretném, hogyha ezekre is odafigyelnek és koncentrálnak. valóban pontosan három percet beszélt. Pontos volt, mint a doxa óra, ezt külön köszönöm. A képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Dali asszony, kérem, hogy kettő percre szorítkozzon. Thanks a lot, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön az elején hadd mondjam el, hogy köszönöm én is az előadónak kiváló munkát, a javaslatai nagyon jók. Három területre koncentrálnék, amelyek a véleményem szerint fontosak. Mi úgy érezzük, hogy nagyobb hangsúlyt érdemelnek bizonyos területek. Itt van például az a tengerhajózásból származó ki, keresanyag kibocsátás kérdése, úgy érezzük, hogy az Európai Parlamentnek fontos hangsúlyoznia, hogy az európai kikötőkben elektromos árammal el kell tudni látni ezeket a tengerjáró hajókat, hiszen akkor nem kell üzemeltetni a magas kéntartalmú dízelt fogyasztó motorokat azért, hogy üzemeltessék az elektromos berendezéseket, hanem hozzá tudjanak kapcsolódni az elektromos hálózatokhoz. Ezzel jelentősen csökkenhetne a keresények kibocsátás. Arról nem is beszélve, hogy cseppfolyósított földgáz használatos sokkal, de sokkal tisztább megoldás lenne. Jelenleg ugyanis az Európai Unióban illetve az európai vizeken rettenetes környezeti károkat okoznak ezek a hajók. A szemetelés, a, a tengerbe, óceánokba jutott ö, ö, szemét ö, minden 3 tonna halra 1 tonna szemét jut majd, ez az arány ez elfogadhatatlan, ezzel szemben is valahogy fel kell lépnünk. Végül, de nem utolsó sorban, még egy dolgot hadd mondjak el, szükség nagyobb mértékben hangsúlyozni szükséges a kutatás és fejlesztés fontosságát. Az éghajlat változással összefügg az óceán politikánk is. A mi szakbizottságunknak ez különösen fontos, az Európai Unió űrpolitikája a környezetvédelmi és ö, ö, éghajlati közlekedési céljainkat tudja segíteni. Ezért az Európai bizottság fontos lenne a Kopernikus alapján figyelemmel követni a az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, hiszen az éghajlatváltozás elleni harcnak ez egy sarkalatos pontja. Köszönjük! Karl-Heinz Florencnek adok szót két percre. Ja, vielen Dank! Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak munkáját. Támogatom azt, amit kifejtett, de határozottan szeretnék még kitérni valamire, ugyanis úgy csinálunk, mintha most vette volna kezdetét az európai jogalkotás, holott 20 éve foglalkozunk már ezzel, és amikor joggal panaszkodunk arra, hogy a szárazföldről származik a tengeri hulladék 80%-a. Kérdezem én, hogy akkor hol vannak a tagállamok, akiknek végre kellene hajtaniuk a szükséges jogszabályokat, hogy ez megváltozzon. Tehát hinni abban, hogy kialakítunk most egy új anyagot, és az majd mindent szabályoz, ez egy illúzió. Az a benyomásom, hogy nagyon sokan ilyen illúziókba ringatják magukat, holott elég bátorságunk kellene, hogy legyen ahhoz, hogy a szabályokat végrehajtsuk, ahogyan, amelyeket több évvel ezelőtt nagy többséggel megszavaztunk azt gondolni, hogy valamilyen új adat most változást eredményezne, az emberek fejében kell ezt a változást előmozdítani. Nincs kedvem most az x környezetvédelmi dokumentumot jóvá hagyni, és a végén kénytelenek leszünk megállapítani megint, hogy nem hagyják végre. Ön, alelnök úr, ön, ön még fiatal. Én, amikor elnök voltam, meghívtam a nagyköveteket, a nagyköveteket akik nem tartják magukat az európai joghoz, és ennek végtelen vita volt az eredménye, de pont erre van szükség, vitáznunk kell, vitába kell bocsátkoznunk, és ebben az esetben kivételesen a Dán kollégával, hogy is hívják, Óken asszonya vagyok egyetértésben, mert valóban határozottabbak kell legyünk, új célokat tűzünk ki, és aztán majd azt hiszük, hogy mindent szabályozunk, semmit sem szabályozunk, semmit sem oldunk meg. Thank you. I... Köszönjük. Bár csak olyan fiatal lennék, mint ahogy ön, ezt ön gondolja, de sajnos ez nem egy Pirik asszony a következő. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, teljes mértékben egyetértek eh, vele. Valóban oda kell figyelnünk az politikára Az Európai Bizottság Jó, most nagyon fontos. Lássuk, hogy a, a, azok a számadatok, amelyeket itt olvashatunk, a különböző szennyezési értékek, ezek honnan származnak? Mi szerint kisebb a környezetszennyezés, mint korábban. Igaz ez? Itt tényeket kell tudnunk és ismernünk. A fenntartható halászat, illetve a halászati erőforrások megfelelő használata, újfajta halászati technikákat használnak, minden nap újakat. Ezek fontosak ahhoz, hogy megfelelően gazdálkodjunk a halászati erőforrásainkkal. Nagyon remélem, hogy támogatjuk az új halászati technológiákat, mert így az Európai Unió alapjaiból támogatott programokat is tudjuk segíteni. Köszönjük szépen! További kérések nem érkeztek a hozzászólásra. Az Európai Bizottság részéről Papa Kostandinu úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is Szeretnék köszönetet mondani az előadának Faria úrnak ezért a véleménytervezetért, illetve mindannyiuknak, amiért valóban ilyen építő jellegű kommentárokkal segítik a munkánkat. Az Európai Bizottság és a főképviselő most először adnak egy szakpolitikai nyilatkozatot ilyen típusú óceánpolitikai témájút. Ez tehát nagyon komoly előrelépés az előadó és az elnék előadók is hangsúlyozták, a jelenlegi nemzetközi kontextus egy kiváló lehetőséget nyújt az Unió számára ahhoz, hogy az éghajlatváltozás, illetve a fenntartható fejlődési céljainkat megvalósítsuk. A 2030-as napi rendhez ez nagyon fontos, főként a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. Utalnék itt az ENSZ közel múltban tartott konferenciájára, az SDG 14 témában, ebb hónapban New Yorkban került sor erre. Az Európai Bizottság és Parlament is részt vett, Faria úr volt az Európai Parlament küldöttségének vezetője. Ez a konferencia nagyon fontos mérföldkő volt, hiszen most először beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk jobban hogyan tudjuk jobban védeni az óceánokat. A cél világos, Október 5-én, 6-án Máltán kerül megrendezésre egy nemzetközi óceánpolitikai konferencia az EU szervezésében. Ezzel a közleménnyel egy elég határozott és konkrét napirendet fektetünk le, három prioritásos területen. Az politikai irányítás keretének átdolgozásával megpróbáljuk majd a legfontosabb globális óceánpolitikai irányítási eszközök elfogadását, ratifikációját és hatékony végrehajtását, illetve keressük majd a fenntartható módját annak, hogy hogyan mozdítsuk előre, illetve váltsuk gyümölcsözővé a tengeri biodiverzitást a nemzetközi vizeken, és a második prioritás, hogy minél kisebb nyomás gyakoroljunk az óceánokra. Mit értünk ezen? Minél kisebb veszélynek tegyük ki az éghajlatváltozás, a tengerszennyezés, illetve az óceánok fenntartható felhasználása és ezáltal a biodiverzitás védelme. A harmadik prioritásos terület, ez pedig a nemzetközi óceánkutatás megerősítése, ezért javasoljuk azt, hogy segítsük a modern technológiákkal azt, hogy minél többet tudjunk meg az óceánokról, ezeket nem szabad kihasználtan hagyni. To, uh, the, the, the question by the on... A tisztelt asszony, Auken asszony kérdésére reagálok, az a műanyag stratégiánk ez év végére készül el, és a műanyagokkal kapcsolatos stratégiánk is természetesen majd bekerül a hulladék eh, gazdálkodási eh, keretirányelv, illetve a eh, csomagolási irányelvbe. A tengerfenéken történő bányászás kérdése, bányászat kérdése, ez világszerte komoly érdeklődésre tart számot. Az ISA most dolgozza ki a tengerfenéken történő bányászatra vonatkozó kódexet, vizsgáljuk azokat a környezetvédelmi szempontokat, amelyek számunkra nagyon fontosak, ezekkel itt fogunk foglalkozni. Továbbá az Európai Bizottság több olyan projektben is részt vesz a tagállamokkal együtt, és a kutatókkal, alapítványokkal karöltve, amely pontosan ezt a roppant kényes kérdést vizsgálja. Az egyik legfontosabb ilyen projekt az a Midas, Midas projekt. Számunkra mindebben a legfontosabb, is that all the actions that are related to the oceans az, hogy az óceánokkal kapcsolatos a tengerszennyezés, az éghajlatváltozás, a kutatás, a biztonság kérdései mind együtt szerves részét képezik egy holisztikus megközelítésnek, hiszen óriási veszélyeknek vannak kitéve az óceánok, ezekkel egymáshoz szorosan összefüggnek, ezért a megoldásoknak válaszoknak is egymással össze kell függni. Eh, a, sikeres fel, a felépésünk sikere attól függ, hogy a nemzetközi partnereinkkel, szereplőkkel együtt teszünk-e valamit. Ez egy globális fellépés. Éppen ezért a közleményünk egyik sarkatos pontja az, hogy a legfontosabb eh, országokkal együttműködve tegyünk, eh, hagyjuk végre az óceánpatikát. Ezt felvillantották a hozzászállók. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel a közleménnyel lefektettük azt az ambíciót, amely az óceánok erőforrásaival való gazdálkodás megnyújtását szolgálja. A tanács elfogadta a nemzetközi óceán irányítással kapcsolatos következtetéseit áprilisban. Ez egy nagyon pozitív jelzés. Most az Európai Parlamentre számítunk, reméljük, hogy önök is segítik a munkánkat ebben. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, and now I... Uh, Köszönöm szépen. Most akkor visszadom a szót az előadónak a rövid összefoglalásra. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a hozzászólásokat, ezeket feljegyeztem. Természetesen nagyon sok és sokféle aggodalomnak adtak hangot. Ezeket őszintén szeretném beépíteni ebbe a dokumentumba, de nagyon sok minden, ami már most szerepel a dokumentumba, dokumentumban a különböző frakciók közti egyeztetés eredményeképpen került bele, de szeretnék egy kicsit messzebbre menni. A kollégák részéről továbbra is kapok hozzászólásokat, véleményeket, és remélem ez a jövőben is folytatódik, hiszen kétség nem férhet ahhoz, hogy javítani kell ezen az anyagon. Ez egy viszonylag jó anyag, de természetesen hangsúlyozni kell bizonyos kérdéseket, amelyeket megemlítettek. Feljegyeztem mindent, ezt most nem szeretném részletesen kifejteni, de az igazság az, hogy egy új vízióra van szükség, ahogyan azt már említették. Szeretném megjegyezni, hogy az egyik kérdés, ami rendkívül aggaszt, az a tengeri közlekedésből eredő kibocsátás, az összes károsanyag kibocsátása, nem csak a széndiokszid. Tudják, hogy egy másik anyagot is készítettem a tengeri közlekedésből eredő széndiokszid kibocsátással kapcsolatban és talán ezen a dokumentumon keresztül egy kicsit messzebbre tudunk menni, megnézzük, hogy mit hoz a jövő, de a jövő héten ott leszek a Nemzetközi Tengeri Szervezetnél Londonban, és ez egy olyan kérdés lesz, amelyet ott fel fogok vetni. Azt szeretném még elmondani, hogy mindenkinek a véleményét szeretném megköszönni. Nagyon sok, sok mindent jegyzeteltem. A módosítók módosítókat is majd figyelembe fogom venni, és köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Feria úr. És most az időbeosztást gyorsan módosítok. Határideje július 5-e 11 óra. Szavazás a Trump bizottságban szeptember 25-e, az MV-ben szeptember 28-a, és a plenárisra pedig a második októberi ülésszakon kerül majd ez a téma. De ez még nem végleges. Ettől függetlenül erre számítunk. Akkor ezt a napirendi pontunkat ezzel lezárjuk, és a szavazásra térünk rá. Alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája a téma, Zofoli úr az előadó, Mindenki készen áll, remélem itt van a szavazókártyájuk. És mindenkinek működik a szavazógépe, akkor elkezdhetjük a szavazást. Az első a nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvennyolc mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk ellenőrizzük ezt a kompromisszumot, tehát a 17-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös, tehát mondja az elnök, a 75-ösről szavazunk, de csak a második részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most jön a 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 80-as és a 270-es mellette ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95, itt nem szavazunk mert ez a TRAN szakbizottsághoz tartozik, úgyhogy 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 109. Nem, ez okafogyottá válik, akkor a 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, kérem emeljék fel a kezüket, mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 112-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 116-ost. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 117 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanez, mint az előbb, tehát elfogadtuk. 13-as kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100 nem, a 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 137 és 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellen, ellenőrizzük? Jó, akkor visszaugrunk a 144-esre és ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de nézzük meg ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 200 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 210 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 212 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 215 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 216 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 218 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 246 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum nem, ellenőrizzük még a 246-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 271 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 272 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 273 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 275 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 277 mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Nem, elfogadtuk egy kis többséggel. Hát, hogyha ez valamit változtat, 278 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 279 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 280 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom. Elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellenőrizzük a 35-öst még, lezárom, elfogadtuk, tehát 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ugyanolyan többséggel, mint az előbb. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És az így módosított szövegről vég, a végszavazást elektronikusan bonyolítjuk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. is, uh, no, it's not renewables because we absorb. It's gross debt adoption. Of. Okay. So, um, those who... Nos, azok, akik szeretnék elhagyni a termet, hagyják el a termet, de kérem, hogy ezt csendben tegyék, és most. Mert szeretnénk folytatni a munkánkat a 9-es napi rendi ponttal, ugyanis a Grosztet jelentéssel, Grosztet jelentéssel fogunk foglalkozni, a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztre vonatkozó irányelvjavaslat. Tehát azoknak nem 30 perces szünetet adok, akik el akarják hagyni a termet, hanem 30 másodperceset. Gondolom mindenki nagyon örült volna a 30 perces szünetnek, Good? Okay. It's Dali. Yeah. Good. Then we continue our work, please. Concentrate on... Nos, akkor folytassuk a munkát. Kérek mindenkit, hogy a következő napi rendi pontra figyeljen. Krosztet asszonynak, az előadónak szeretném rögtön megadni a szót, parancsoljon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nagyon köszönöm, elnök úr. A bizottság javaslata van előttünk. Egy struktúrált eljárást szeretne az arányossági tesztet érintően az tagállamok által elfogadott szabályokra vonatkozóan, a szakmák új szabályozását megelőzően. Én értem a bizottság álláspontját, párbeszédet is folytattam velük viszont úgy tűnik számomra, hogy annyira specifikusak az egészségügyi eh, szakmák, a közszolgáltatás missziója annyira eh, specifikus, különleges, és megragadom a lehetőséget, hogy ennek a fontosságát kiemeljem, tehát hogy az irányelv javaslatban ezek nem passzolnak, és ezért javaslom azt, hogy vegyük ki az javaslat hatája alól ezeket, hiszen ma a tagállamok úgy is már a kölcsönös elismerés irányelv 59-es cikke értelmében úgy is már gondoskodniuk kell a bizonyos szabályozott szakmák védelmének a arányosságát, hogy az egészségügyi szakmákat nem vesszük ki az összes szabályozás alól, tehát amúgy is ide esnek az 59-es cikk hatája alá a másik irányelvben, tehát a kölcsönös elismerésről szóló irányelv 59-es cikke alá tartoznak, és ez azt jelenti, hogy az ex post felügyelet után egy vagy helyett egy szisztematikus ex ante ellenőrzésre tesz javaslatot a bizottság, és szerintem ez, ezen szakmák esetében túl bürokratikus, túl bonyolult és túl nehézkes, és állandóan ezt rólják fel az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak. Hát persze a bizottságnak megvannak a maga érvei, és azt mondja, hogy ők most semmi más nem csinálnak, csak a meglévő joggyakorlatot kodifikálják, hogy a szabályokat akarják tisztázni, annak érdekében, hogy mindenkire ugyanolyan szabályok vonatkozzanak, hogy elkerülhetőek legyenek az igazságügyi különbségek, a különböző értelmezések, és hogy mindenkinek ugyanolyan lehetősége legyen jogorvoslatra, és így tovább, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az egészségügyi szakmák esetében szükség van az, hogy a tagállamok kezében legyen a rugalmasság, tehát hogy ők tudjanak alkalmazkodni a saját egészségügyi rendszerüket a adott, az adott tagállami helyzethez igazíthassák. Nem leszek túl hosszadalmas, mert mondom még egyszer, én nagyon jól értem a bizottság célkitűzéseit, de azt is tudjuk, hogy ugye a pokolba is jó szándékkal van kikövezve az út, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a, a szakmai végzettség kölcsönös elismerés, elismeréséről szól a 59-es cikke tökéletes, vannak kivételes, kivételek a bizottsági javaslatban, a közegészség védelme és így tovább, de az egészségügyi szakmákra nézve ez nagyon bonyolult lenne, nagyon nehézkes lenne ez a javaslat. Gyakorlatilag itt megakadályozná azt, hogy a tagállamok a közegészségügy védelmében védelme érdekében a helyi helyzethez igazított normákat léptessenek életbe. Tehát ezért javaslom, kedves kollégek, hogy ennek az irányelv javaslatnak a, a körét módosítsuk úgy, hogy az egészségügyi szakmákat vegyük ki belőle. Köszönöm szépen az előadónak, jönnek az árnyék előadók. Kérek mindenkit, hogy maximum négy percre korlátozza magát. Először a szocialistáktól Dália asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Argentilak képviselőt helyettesítem, ő az árnyék jelentéstevő, és az ő álláspontját szeretném ebben a témában ismertetni. Először is köszönjük az előadónak a véleménytervezettel kapcsolatos munkáját és tudomásul vesszük, hogy az, az egészségügyi szakmákat a javasolt, az irányelv javaslat hatájából szeretné kizárni, tekintettel a közszolgálati jellegükre. Jelenleg ebben a szakaszban frakcióként ezt az opciót fontolóra vesszük, és folyik az egyeztetés a frakción belül erről az álláspontról. Az igazság az, hogy a vonatkozó irányelv szintén megszab arányossági kitételeket, és amit az előadó javasol, az tulajdonképpen egy kivétel lenne abból a, ebből a szempontból. Azzal is tisztában vagyok, hogy az EU ernyős szervezete, amely a fogászok szakmájára és egyéb, szakmájára, egyéb szakmákra vonatkozik, kikerülnek a hatályból. Például a szolgáltatási irányelv a betegek biztonságának és a közegészségügy, megfontol, közegészségügy okán kizárt ezeket a hatályból. Ez az irányelv komoly hatással lesz a szubszidiaritás elvére is ebben a kontextusban, de szeretnénk reagálni a Schwab jelentésben megfogalmazott álláspontra is, ez hamarosan meg lesz, és frakcióként elő fogunk terjeszteni módosítókat, hogy biztosítsuk azt, hogy ennek az arányossági tesznek a tulajdonképpeni célja olyan célokat érjen el, és olyan hasznot hozzon, amit valóban el akarunk érni ezzel az irányelvvel, és a módosítóink majd ezt a nézetet fogják tükrözni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE részéről Meissner képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én is a tulajdonképpeli árnyékjelentéstevő nevében, Ulrike Müller nevében szeretnék hozzászólni, ma sajnos nem tudott eljönni. Grosszett asszonynak a nevében is szeretnék köszönetet mondani. Ez a véleménytervezet megemlíti ezt a két témát, ami szerintünk is központi fontosságú a bizottsági javaslatból az egészségügyi szakma, illetve a túlzott bürokratikus terhek a szakma, szakmai korlátozások a fogyasztóvédelmet is szolgálják, és azt hiszem, hogy ebben messze meleg egyetérthet a bizottságunk. Ugyanakkor, ami a szakmák elismerését illeti, már így is megköveteljük az arányossági tesztet, és ennek végrehajtásánál ugyanakkor a bizottság megállapított bizonyos hiányosságokat. Az előttünk levő javaslat éppen ezért szeretné tisztázni a helyzetet és a jobb végrehajtást biztosítani. Szerintünk azonban bizonyos pontokat még tisztázni és javítani kell. Az egészségügyi szakmák nem minősülnek klasszikus értelemben vett szolgáltatásnak, és a betegek sem minősülnek a szolgáltatás hagyományos igénybevevőinek. Éppen ezért az egészségügyi szakmák kizárása nem feltétlenül a megfelelő megközelítés. Ulrike Müller szerint én ezt nem így látom, ezt szeretném megjegyezni, mert itt egy kicsit a frakción belül még megoszlanak a vélemények, de most folytatnám Ulrike Müller álláspontjának ismertetését. Másodszorban az irányelv szeretné az arányossági tesztek jobb végrehajtását eh, garantálni. Ehhez azonban fontos, hogy a szakmához való hozzáférés korlátozása, ami a fogyasztóvédelmi érdekét szolgálja, nem szabad, hogy további bürokratikus terhekkel párosuljon. Továbbá nem szabad plusz terheket róni azokra, akik a felelősségi követelménynek már így is eleget tesznek. Tehát javítani kell ebben a tekintetben még a szöveget, biztosítani kell, hogy az arányossági teszt maga is arányos legyen. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Ek úr, a következő hozzászóló a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a tervezetért, ami pedig az egészségügyi szakmákkal kapcsolatos aggályokat illeti, ezeket a frakcióban még behatóban meg kell vitatnunk. Amit azonban részemről már elmondhatok, az európai munkavállalók 22%-a ilyen szakmában dolgozik, itt 50 millió európairól van szó, tehát a számok már szemléltetik, hogy itt valóban komoly társadalmi és gazdasági kihívásokról van szó az úgynevezett ex ante arányossági teszt Európa szerte való alkalmazása, főleg a fiatal munkavállalókra nézve, akik most zárták le tanulmányaikat, és akik most külföldön szeretnének tapasztalatot szerezni, előnyükre válna. A mozgás szabadság egy európai alapelv, és ezzel a jelentéssel egyfelől erősítjük az Európai Uniót, másfelől pedig a szakmán belüli protekcionizmussal szemben is fellépünk, ez bizonyos tagállamokban megfigyelhető. Ugyanakkor szükségtelen szabályozási akadályokat és az árak emelkedését is elősegíteni ez bizonyos tagállamokban. Számomra azonban az a fontos, hogy a mozgásszabadságot biztosítsuk, erősítsük az Európai Unióban, és ennek egyik előfeltétele természetesen az, hogy a munkavállalók bármelyik tagállamban gyakorolhassák az általuk tanult szakmát, illetve megszerezhessék a képesítésüket, legalábbis ezt a lehető legjobban meg kell könnyíteni. Egységes szabályok, például a nemzeti követelmények tekintetében szerintem mindenképpen jobb, mint a jelenlegi helyzet. Köszönöm. Thank you and... Köszönjük. Eckhout. Kollega következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak, Grosztet asszonynak ezt a kiváló jelentés tervezetet Nyilván a legkomolyabb vita majd az ügyben folyik, hogy kizárjuk-e az egészségügyi szakmákat ezen szabályozás hatája alól, és mi zöldek, megmondom őszintén, az Európai Bizottság eredeti javaslatával elégedettek vagyunk. Az előadó azt javasolja, hogy tegyünk kivételt. Hát mi ezt hajlandók vagyunk végig gondolni. Van egy-két kérdésünk ezzel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha erre külön, részletesebben kitérne az előadó az nyilvánvaló, hogy ezt Dali asszony is említette, egyértelmű a kapcsolat a szakmai képesítésekre szóló irányelve, ahol nem kerülnek kizárásra az egészségügyi dolgozók, tehát két különböző irányelvben az egyik hatája kiterjed rájuk, a másik nem. Tehát ez úgy érzem, hogy ez jogszabályalkotási szempontból nem lenne következetes, rossz példa lenne illetve abban sem vagyunk biztosak, hogy ezzel a kivétellel pontosan mi is a célja. Mi az, amit a tagállamok most nem tehetnek meg, amit majd megnehezítene esetleg ez a e, e, rendelet. Az ötös cikk, főként mivel az ötös cikk értelmében a tagállamok a közérdek érdekében változtathatnak a rendeleten. Tehát, mint hogyha az ötös cikk alapján a tagállamok érhetnének ezzel a lehetőséggel. Miért kellene akkor egy egész szakmát kizárni, kivenni a hatája alól? Ez egy komoly kérdés számunkra. Szeretnénk, hogyha az előadó megnyugtató választ adna ezekre. Ön szerint tehát képviselő asszony, miért gátolná, és illetve miben gátolná ez a tagállamokat, hogy annyira, hogy kivételt kell tennünk. A végezetül a bizottság eredeti javaslatával alapvetően elégedettek voltunk, ezért csak a hetes cikkel, 9-es cikkel kapcsolatban fogunk módosokat benyújtani, konzultáció, illetve átláthatóság, de egyébként az irányelv tervezettel elégedettek vagyunk az eredeti formájában. Az árnyék előadókkal, az előadóval, folytatott teszmecserét, pedig már nagyon várjuk, főként az ügyben, hogy ezt a kivételt mi elfogadhatónak tartjuk. Ez egészségügyi dolgozókra vonatkozóan. Köszönjük, mondja az elnök. A rendes tagok következnek maximum három percben, elsőként Líze úr. Köszönöm, elnök úr. Határozottan támogatom François Grosztett javaslatát. Úgy gondolom, hogy a közegés az egészségügyi szakmák berkeiben nagyon nagy a nyugtalanság azzal kapcsolatban, hogy fokozzuk a bürokratikus terheket, és Bas Eichhout kérdésére François már adott választ, egy előzetes vizsgálatot fogunk bevezetni. A bizottsági javaslatot nem változtatjuk. Úgy gondolom, hogy ez indokolja azt, hogy mekkora a zavar, mekkora a nyugtalanság. Azt hiszem, hogy semmi sem szól amellett, hogy a bizottság javaslatát, ugye Schwab kolléga is valami hasonlót javasol, ez kellene, hogy legyen a megközelítésünk, hogyha a folyamat során a bizottság biztosít bennünket arról, hogy teljességgel alaptalanok az aggályunk, akkor beszélhetünk róla, de azt hiszem, hogy nagyon körültekintően kell kezeljük ezt a témát, éppen ezért ENVI bizottságként ezt a javaslatot, François javaslatát így kellene támogatnunk a jelenlegi változatában. Thank you. The next is Mr. Dorfman. Köszönöm szépen, Dorfman úr következik. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy alapvetően azért meg kell jegyeznünk, hogy az egészségügyi szakmák egy olyan kört jelentenek, ahol vannak akadályok az Európai Unión belül a munkavállalók esetében. Éppen ezért ezek, ez a nyugtalanság csak bizonyos értelemben indokolt, hiszen itt ugye az orvosok, illetve a az ápolók határon átnyúló munkavállalásáról is szó van, és szeretnék egy tapasztalatot megosztani önökkel a múlt hétről. Egy olasz orvos Németországban végezte tanulmányait, visszatért Olaszországba, és most a, megtagadják tőle a német záróvizsgáját, ott végezte a tanulmányainak egészét, azért, mert már nem Németországban tartózkodik, és az orvosi kamarának nem tagja. Szerintem ez abszurd. Az egészségügyi szakmáknál azért jobban meg kellene vizsgálni, hogy mi az, ami indokolt, mi az, ami jogos, és a betegek érdekében hozott korlátozásokat is meg kellene vizsgálni, és meg kell nézni, hogy melyek azok a nemzeti korlátozások, amelyek kizárólag a nemzeti munkaerőpiacot akarják védeni. Éppen ezért meg kell győződnünk arról, hogy megoldásokat találjunk, tekintettel arra a tényre is, hogy az egészségügyi szakmák rendkívül keresettek az egész Európai Unióban. Éppen ezért a munkavállalók szabad mozgása valóban indokolt lenne. Thank you. Köszönjük. Kalembach asszony. Ja, Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy eh, ahogyan ezt eh, Madame Grosztet elmondta, számos jó ok eh, van arra, hogy miért kellene kivennünk az egészségügyi szakmákat a hatályból a frakcióban, ahogyan Miriam Dali már említette, meg is fogjuk vitatni, már csak azért is, mert most valóban úgy tűnik, hogy a kizárásuk előnyös lenne, az európai állampolgárok érdekeit így jobban szolgálnánk, mint ha az arányosság vizsgálatát alkalmaznánk, de ezt az elkövetkezendő napokban és hetekben még meg kell vitatnunk. Thank you and... Köszönöm szépen, most pedig a bizottságot hallgatjuk meg, Frón urat. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a képviselőknek. Nem lepi meg önöket, gondolom, hogy a bizottság nagyon örül a támogatásnak, és annak is, hogy több képviselő elismerte, hogy az egészségügyi szakmáknak is meg kell, hogy a szakmák is meg kell találják a helyüket a javaslatban. Líze úr kérte, hogy a bizottság nyugtassa meg e felől, természetesen megnyugtathatom önt e felől, és nagyon röviden az igaz, hogy az egészségügyi szakmák fontos részét alkotják ugye a szakmai képesítésekről szóló irányelvnek, amelyet 2013-ban vizsgáltak felül. Önök és kollégáik egy új eljárást vezettek be, amelynek az volt a célja, hogy garantáljuk, hogy a rendelet megfelel a céljának, arányos, tehát szakmai értelemben azt jelenti, hogy teljesíti a céljait, amelyeket kitűz magának, konkrétan az egészségvédelmét természetesen, de nyilván nem megy túl azon, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, és nem teremt a szabad mozgással szemben akadályokat. A szakemberek elé sem gördít akadályokat a szakmai gyakorlásában. Ez az eljárás, amelyet bevezetett a képesítésekről szóló irányelv az együtt következett be, minden tagállam áttekintette a jogszabályait, persze van egy-két tagállam és van egy-két szakma, ahol még nem kaptuk meg a megfelelő információt, illetve az értékelést az arányosságról, de majdnem minden megvan, és persze ebben a e, gyakorlatban az egészségügyi szakmák is szerepeltek, tehát ezt is áttekintették, ezeket is áttekintették a tagállamok. Útmutatást biztosítottunk a tagállamok számára, segíteni akartuk őket, hogy az meglévő jogszabályok arányosságát ki tudják értékelni. És azt láttuk, hogy nagyon sok esetben az egészségügyi szakmák esetében is nehézségekbe ütköztek a tagállamok, nem pontosan követték az útmutatást, amit adtunk, magyarázatként arról, hogy mi is az arányosság, és hogy hogyan lehet ezt eldönteni, hogy aránytalan vagy arányos egy jogszabály. Persze a nagyon alapos és pontos értelmezéseken alapult az útmutatás, hiszen az Európai Bíróság többször is vizsgálta jogszabályok arányosságát, tehát erre alapoztuk a, az, a mi útmutatásunkat. Az egész, a bíróság egészségügyi szempontok kérdésekben is hozott már ítéletet, tehát erre alapozva adtuk az útmutatást a tagállamoknak, de ahogy elmondtam, nem azok az eredmények születtek, amiket reméltünk, ezért döntött úgy a bizottság, hogy előáll egy javaslattal, amelynek a keretein belül egy struktúráltabb megközelítést valósít meg. Ez nem változtatja meg azt, amit az értékelés keretei között végeztünk, tehát a lényeg, az, a javaslat lényege érdemben az pontosan az, amiről az Európai Bíróság is döntött, tehát pontosan megfelel az európai jogszabályoknak, semmilyen további terhet nem róvunk a tagállamokra, hanem világosan megfogalmazzuk, hogy mit mond a szerződés, és mit mond ki ennek az előző uh, az 59-es cikke. Pontosan arról van szó, hogy a jogszabálynak arányosnak kell lenni. Tehát egy kicsit uh, úgymond erősebben, nagyobb ráhatással próbálunk segíteni a tagállamoknak, miután az útmutatás nem tökéletesen működött, tehát abban segítjük a tagállamokat, hogy a szerződést és a meglévő másodlagos jogszabályokat megfelelően alkalmazzák, és ide tartozik az egészségügy is. Ez több, diploma, több bürokráciát jelent? Szerintünk nem és nem hisszük azt sem, hogy a tagállamok bármilyen új jogszabályt meghoznának anélkül, hogy átgondolják, hogy azt vajon teljesíti-e a célját, és megfelele az EU-s jogszabályoknak. Mi pont ebben segítjük a tagállamokat, tehát egy közös meghatározás alapján, hogy mik a szabályok, segítjük őket, nem mondjuk azt, nem írjuk elő, hogy most mi az eljárás, hanem azt mondjuk, hogy tessék, nézzék meg az arányosságot, a, a saját eljárásaikat folytassák le, de ezeket a kritériumokat alkalmazzák a lefektetett, az Európai Bíróság által lefektetett standardok értelmében járjanak el, tehát itt nincs semmi plusz bürokrácia vagy plusz teher. És a szakemberek esetében sem hozunk be újabb akadályokat. Pont az ellenkezője. Hallottuk tőlük is, hogy a túl sok jogszabály nehezíti meg az ő helyzetüket, és az is szerepel a szövegben, hogy garantálja a jogalkotó, hogy a jogszabályok arányosan, arányosak, tehát nem túlzóak, éppen az ellenkezője, tehát nem nehezítjük a szakemberek helyzetét, hanem könnyítjük, több idő szabadul fel, hogy a valódi munkájukat végezzék, ahelyett, hogy bürokratikus papír hegyekkel küzdjenek, a szakmai tevékenységükre összpontosíthatnak. A javaslatban egyébként több biztosíték is szerepel, mondjuk így, hogy lehetőség a tagállamoknak arra, hogy megállapítsák, hogy milyen szintű védelmet szeretnének, hogy ha kívánnak szabályozni, akkor hogyan, és így tovább. Tehát mindezt az arányosság keretein belül, de ez teljesen normális, és ez így volt már elég hosszú ideje. Úgyhogy nem nehezítjük meg a tagállamok helyzetét, nem írunk előre semmilyen eredményt elő, azt mondjuk, hogy új, minden új jogszabályt arányos, az arányosság szempontjából vizsgáljanak meg, és nézzék meg, hogy az Európai Bíróság milyen kritériumokat állított fel, amelyek alapján el lehet dönteni egy jogszabályról, hogy arányos-e vagy sem. Pont, tehát így járjanak el. Szerintünk nem okoz plusz terhet ez a szakmáknak és a tagállamoknak sem. Tehát érdemes ezt így megtartani. És hogyha vannak olyan kérdések, ahol mondjuk esetleg különleges bánásmódra van szükség, a bizottság nyitott arra, hogy a szöveget még alakítsa. Köszönöm szépen, visszaadom a szót az előadónak, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tényleg megköszönöm a kollégáimnak is a hozzászólásokat, és az itt elhangzott véleményeket. Válaszolni fogok, egyben válaszolok a feltett kérdésekre. Nagyon örülök annak, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, mert rengeteg mindent lehet tisztázni. Először is szeretném tisztázni még egyszer, hogy egy véleményről van szó, az IMCO jelentéséhez adunk véleményt. Nyilvánvaló, hogy az IMCO előadójával többször felvettem a kapcsolatot, és Péter Líze is ugye elmondta, hogy Schwab úr pontosan ugyanazon az állásponton van, mint én, tehát hogy az egészségügyi szakmákat én nem vegyük ki. Miért? Ez egy olyan téma, ami újra és újra előkerül. Én is már régóta itt vagyok a parlamentben, újra és újra mindig fölmerül ugyanez a kérdés. Emlékeztessünk arra, amit a kollégák is mondanak, hogy az egészségügyi szakmát gyakorlóit nem lehet úgy kezelni, mint egy akármilyen más szakma gyakorlóját. Tehát nem mondjuk egy kereskedelmi szolgáltatóról van szó, pontosan azért, mert a közegészségügy itt, ami érintett, tehát nagyon szabályozott szakmákról van szó, minden egyes tagállam szigorúan ellenőrzi ezt. Tehát nem lehet akármilyen más szolgáltatással összevetni őket. Ez az egyik. A második dolog. Tehát, hogy az első, hogy ennyire különlegesek ezek a szakmák. Az Európai Bizottság pedig közben azt mondja, hogy ó, hát a valóságban semmit nem változtat a bizottság javaslata. Hát, hogyha nem változtat semmit, akkor ne javasolják. Hát azért mégiscsak vannak olyan pillanatok, amikor az embernek világosan kell fogalmazni. Hát akkor vagy javasolunk valamit, ami hozadott értéket teremt, ha meg nem változtat semmit, akkor teljesen fölösleges túlterhelni bárkit is ilyen javaslatokkal. Nagyon sok szakember van az egészségügyben, komoly százalékot képviselnek a lakosságban is. Tehát, hogyha ez semmivel nem jár, akkor pedig minek kezdjük el ezt az egész gyakorlatot, ami csak aggasztja őket, és így tovább. Ennyi, amúgy is, szigor, amúgy is szabályozott az ő helyzetük. A szakmai végzettség kölcsönös elismeréséről szóló irányelv 59-es cikke vonatkozik rájuk. Ha pedig a bizottság azt mondja, hogy semmilyen újdonsággal nem jár ez az egész, akkor tartsuk meg a jelenlegi helyzetet, érvényes vagyok az 59-es cikk, és ez legyen így pont. Én másképp gondolom, mint az Európai Bizottság, ne terheljük túl őket. És vannak egyébként bizonyítékok is a kezemben, itt van a hatos cikk, és reagálnék a zöld képviselő kollégám hozzászólására. Nagyon-nagyon bonyolult végigmenni a kritériumok ugyanis nagyon restriktívek a hatos cikkből, Hát javasolnám, hogy olvassa el, kedves kollégám, a hatos cikket és ezeket a kritériumokat. Tehát az összes szakembertől azt várjuk el, hogy akkor menjen végig ezeken a kritériumokon, és próbálja meg meghatározni, hogy ő különleges helyzetben van-e vagy sem. Tehát azt mondja a bizottság, hogy nem lesznek itt kiegészítő kritériumok, nem lesznek plusz terhek, mert hogy ezt a szisztematikus ellenőrzést már úgyis meg kellett szervezni, és még azt is szeretném elmondani, a GUE képviselője is szólt, és meglepődtem egyébként, hogy a pont a GUE frakció képviselője inkább a liberalizációt védi, miközben a letelepedés szabadsága létezik, és ez működik is. De emlékeztetek arra, amit korábban mondtam, az egészségügyi ágazat az nem ugyanolyan piaci ágazat, mint a többi, ahol szabad verseny van, és így tovább, mert itt a tagállamok szabályozzák ezt minden esetben. Tehát ha valaki nem egészségügyi szakember, az más. De ebben az esetben ők tudják, hogy milyen plusz terhek vannak. Az egészségügyi szakemberek állandóan ezt mondják, hogy annyi nyomtatványt kell kitölteni, ugye minden tagállamnak megvan a saját rendszere, és eleve, ha még újabb szabályok, jogszabályok születnek, amelyek azt, amelyekről azt mondják, hogy hát ezek nem fognak sok mindent változtatni, hát akkor képzeljék magukat az egészségügyi szakemberek helyébe. Hát így alakul ki a szkepticizmus, így lesznek az európai emberek szkeptikusak, ugyanis ezt látják, hogy az Európai Bizottság azért, hogy a létezését indokolja, újabb és újabb javaslatokat tesz le az asztalunkra. Úgyhogy én felhívom a kollégák figyelmét, hogy legyenek óvatosak, figyeljünk oda, van érvényben lévő jogszabály, ami lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy tudjanak élni ezzel a kis flexibilitással, ami szükséges. Akkor a bizottság azt mondja, hogy jó, hát akkor lehetnek kivételek, Hát szerintem ez nem koherens, mert ez itt 27 tagállam egészségügyi szakmáit fogja érinteni. Sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha útmutatást fogalmazott volna meg, hát nyilván én az összes árnyék előadóval együtt fogok működni, mindenkinek elolvasom a módosítóit, és nagyon remélem, hogy a végén egy jó javaslatot tudunk majd készíteni. Köszönöm, jön az időbeosztás, módosítók határideje július 7-e, 11 óra, az Enviszak Bizottság pedig szeptember 28-án szavaz, az IMCO pedig november 20-21-én szavaz, még idei évben. Ezután jön a következő napi rendi pontunk, ez pedig a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának a támogatása. Az előadónk Eghát úr, és rögtön meg is adom neki a szót. Mr. Eichhout. Thank you. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ez az Európai Bizottság tavalyi végén benyitott csomagjának utolsó darabja tudjuk, hogy óriási csomag ez, energiahatékonyságtól, megújuló energiaforrásokon keresztül, a piacfelépítésen eh, át minden témát felölel, és a mi szakbizottságunknak a fenntarthatósági kritériumok a biomassa bioüzemanyag témában kizárólagos hatáskörrel bírunk. Majd mindjárt rátérek ezekre is, de először is környezetvédelmi bizottságként nyilván foglalkoznunk kell a megülő energiaforrások előmozdításának eh, kérdésével. Az ITRE szakbizottság eh, az illetékes. Ahogy mindannyian tudjuk, Európa 20%-os arányt szeretne 2020-ra elérni. Valószínűleg tudjuk ezt teljesíteni, ha bár Vannak országok, ahol ez eh, nehézségbe ütközik, például az én hazámban, Hollandiában is. A kérdés az, hogy később hogyan lehet a megújuló energiaforrásokat eh, előmozdítani. Nos, a 2020-ig tartó megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv eh, nagyon fontos volt abban, hogy Európában ezt tudjuk használni. Nos, ha nem lett volna megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvünk, akkor nem lett volna energiaügyi megállapodás Hollandiában, amely most a megújuló energiaforrások igazi mozgató rugója. A különböző országokban pontosan a 2020-ig érvényben lévő irányelv miatt van ez. Éves 5%-os növekedést írtunk elő 2020-ig. Hogyha az Európai Bizottság 27%-os javaslatánál maradnánk, akkor az azt jelenti, hogy 2020 után csökkenne az éves 5%-ról 1%-os növekedésre. tehát csökkenne az arány, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az megújuló energiaforrások egyre inkább versenyképesek, és ráadásul a jövőbe tekintve energiaprofil ügyben sincs igazán vesztenivalónk. Tehát ezt az irányt mi nyilvánvalóan nem tudjuk támogatni, sokkal ambíciózusabb javaslatot várunk. Vannak tanulmányok is, bőven. Az Ecofis és a Bécsi Technológiai Intézet két héttel ezelőtt mondta ki azt, hogy ha az Európai Unió 35% alatti e, célkitűzést állapít meg, akkor megül energiaforrások tekintetében e, e, nem befektetés, hanem kifektetés lenne, tehát a befektetések csökkenése lenne. Juncker úr azt mondta, hogy megújuló energiaforrások ügyében vezető helyvé kell válni Európának. Ha jutom, ez még mindig cél Európában, hogyha negatív ösztönzőket fej, vezetünk be, akkor azt hiszem, hogy az Európai Bizottság bakot lő. De hál' Istennek ezt ki lehet javítani, hiszen majd a tanácsi következtetésekre utalnak a 2014-esre, és nekünk a parlamentnek nem kell a köztisztviselőként az tanács utasításait követni. Mi képviselők vagyunk, azt mondunk és teszünk, amit akarunk. 45%-os megújuló energiaforrás arány, ez a célra vezető a tanulmány szerint, és ez egy energiahatékonysági javulással, 40%-os javulással teljesíthető cél. Ha a csomag következetességét tekintjük, akkor 45%-nyi megújuló energiaforrás arány, illetve 40%-os energiahatékonysági javulás, ez a reális teljesíthető. És szeretném, hogyha az említett tanulmányokat mindenki elolvastá, mert ezek nem légből kapott adatok. Hogy lesznek-e nemzeti, külön nemzeti célok, eh, az ITRE bizottságban nyilván ez lesz, itt lesz a legkeményebb vita. Nekem egyértelműen az a véleményem, hogy nemzeti célkitűzések nélkül nem fogjuk tudni az innovációt biztosítani minden tagállamban. Ezzel el is jutottunk a megújuló források és a fenntarthatósági kritériumok témájához. Mennyi időm van még, elnök úr? Mert látom, hogy integet. Egy perc? Elnök úr, ez egy nagyon fontos téma. Ne csinálja ezt velem. Two. Wow. Na jó, legyen kettő. Fúha, kettő. Tehát most tényleg nagyon nagy vonalú volt. Tehát, akkor nagyon gyorsan, még gyorsabban, azt hittem, hogy erre több időnk lesz, mert tényleg nagyon fontos lenne, annyira fontos ez. Először is lássuk az első generációs megújulókkal kapcsolatban, ezt 3,8%-ra szorítaná az Európai Bizottság 2030-ra. Én ezzel nem változtattam, de úgy érzem, hogy a bizottság ezen javaslata nem tesz különbséget a jó és a rossz bioüzemanyagok között, ezért azt javaslom, hogy fenntarthatósági kritériumra változtassuk ezt. Ha már itt tartunk, akkor elmondanám, hogy az alacsony kibocsátású mobilitási jelentést a közelmúltban fogadtuk el. A 20-as kompromisszumban ki, magunk kimondjuk, hogy indirekt földhasználatváltozást szeretnénk, tehát jó lenne, hogyha következtetesek lennénk, hogyha ez valakinek problémás, akkor jól tudja, hogy erről egyszer már itt megállapodtunk, legyünk következetesek és hülyek a véleményünk az álláspontunkhoz, már csak azért is, mert ebben a házban többször kértük már, hogy a pálmaolajból ne készüljön bioüzemanyag. Tudjuk, hogy a parlamentként nem mondhatjuk, hogy Nekünk nem tetszik a pálmaolaj, mert ezzel magunkra haragítjuk a VTO-t, ezért inkább a kritériumokat kellene tökéletesíteni, amelyek következtében a pálmaolaj egyszerűen lekerül a listáról. Ez az első generációs biodízel opciók közül többre igaz, és így első generációs etanol aránya 3,8%-on belül csökkenhet. Nagyon fontos lenne, hogy az Európai Bizottság maximális értéke minden föld, termőföldönből elfoglaló bioüzemanyagra vonatkozzon, amelyek az indirekt földhasználat változás kritériumnak eleget tesznek a fejlett bioüzemanyagokra áttérve, szerintem, hogyha a közlekedés jövőjét komolyan gondoljuk, akkor fontos, hogy a bioüzemanyag és az elektromosság mind a kettő esélyt kapjon. Tudjuk, főként a személy közlekedés, de egyre inkább a teher fuvarozás szempontjából is, hogy a jövő az bioüzemanyagoké, vagy az elektromos autóké, gépjárműveké. Ezt mi nem dönthetjük itt az Európai Parlamentben. Ezen azt javaslom, hogy 6,8%-os célkitűzés legyen, ez talán biztosítja a tisztességes versenyt a különböző megoldások között, és a fejlett bioüzemanyag előállítók számára fontos lenne, hogyha a légiközlekedést is bevennénk ebbe a körbe, mert ez az a terület, ahol a fejlett bioüzemanyagok nagyon fontos szerepet játszhatnak, hogyha ebbe a keretbe beemeljük a légi közlekedést, akkor nagyon fontos szignált jelzést küldünk. A híres hírhet 9-es melléklet nagyon komoly kritikát kapott az élmiszeripartól, a vegyipartól, mert azt mondják, hogy ezeket az összetevőket használjuk, és most már fenntartható, fejlett bioüzemanyagnak számítanak. Tehát a biogazdasággal itt versenyben vagyunk, ezért azt javaslom, hogy az indirekt kibocsátások kritériuma is megjelenjen, ugyanis azon felhasználások, amelyek vegyi szinten is szerepelnek, akkor az indirekt emisszió kritériummal biztosíthatjuk azt, hogy ne a rosszakat használjuk a kátrányolajra gondolok itt elsősorban. A bizottság javaslata itt tényleg aztán nagyon gyenge, mert hogyha ezt a keretet megvizsgáljuk, akkor egy dolog biztosan kiderül, például az a fa pellet eh, Amerikából, Európába in, eh, történő importálása biomassa célból, ez eh, nem működik. A hatástanulmány világosan kimondja, hogy a biomassa célra csak hulladékot szabad felhasználni. Tudjuk, hogy a biomassa 50%-ot tesz ki. Akik azt mondják, hogy nem fogjuk elérni ezeket a célokat, akkor nézzék meg, hogy a különböző melléktermékeket, illetve hulladékokat hogyan használjuk fel. Ezt is javasolja a jelentés. Egy kicsit rövidebb voltam, mint szerettem volna, de azt hiszem, hogy ennél több időt már tényleg nem használhatok el. Köszönjük szépen, valóban fontos vita ez de hát azért tartani kell az eredeti menetrendünkhöz, végtelenségig nem folyhat az ülésünk. Elsőként a néppárt ernyék e, előadójának adom meg a szót, négy percbe próbálja sűríteni a mondandóját. Obaveza preuzetih ratifikacijom Párizskog sporazuma te Köszönöm szépen. A párizsi megállapodásból származó kötelezettségek, illetve az európai energia politikából származó kötelezettségek szerint a tagállamoknak közös célkitűzést kellene lefektetni a megújuló energiaforrások arányára vonatkozóan 2030-ig. Azonban reálisnak kell eljárni. Szerintem a hagyományos energiaforrások felhasználásának csökkentése a potenciális befektetők felé nem biztos, hogy jó üzenetet küld. A tagállamoknak támogatni kellene azt, hogy a bioüzemanyagokat használják 7%-ban 2030-ig. Azért, hogy a változás a esetleges negatív hatásait ellensúlyozni tudják. Ami a közlekedési ágazatot illeti, a közlekedési szektorban olyan célkitűzést kell eh, kitűzni, amely elérhető a légi közlekedés esetében, illetve a tengeri közlekedés esetében 2030-ig. A célkitűzéseknek sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni, mint amit a bizottság javasolt. A 2021-ig, illetve a 2021-től terjedő időszak belül figyelembe kell venni az egyes tagállamok sajátosságait, és ezért a tagállamoknak meg kellene hagyni a lehetőséget, illetve a rugalmasságot, hogy a folyékony bioüzemanyagokat felhasználhassák a saját igényeik szerint, és itt a biomasszából készült üzemanyagokra is gondolok. És az én véleményem szerint szükséges az, hogy legyen derogáció azon határértékek alól, amelyekről most folytatunk vitát. A 70% az nagyon fontos, mert génmódosított termékekből származik ez a 70 de nincs, nincs arra szükség, hogy ezeket kihasználjuk. Én támogatom a fenntartható biomassa előállítását, de úgy, hogy ez ne okozzon többletterheket, illetve hogy az egész területre vonatkozzanak a feltételek, és ugyanolyan feltételek vonatkozzanak a biomassa importjára is. Azt azért nem lehet elfogadni, hogy az Európai Unió a saját erdei és erdőgazdálkodóival szemben más megközelítést alkalmazzon, mint az importtal szemben, és a tagállami kezdeményezések alapján kellene eljárni e tekintetben, és a módosító a természetesen az elmondottak szellemében fogom benyújtani. Köszönöm szépen, a szocialisták árnyék előadója lányen következik. Ja, denge. Köszönöm szépen, elnök úr, Bászákhauttal egyetértek abban a tekintetben, hogy ez egy nagyon fontos dosszié kellő időre volna szükségünk, hogy mindent megvilágítsunk, mert bizonyos részeiben ez egy nagyon bonyolult anyag. Éppen ezért egyértelműen látnunk kell, hogy merre tartunk. A kiinduló pont, ebben egyetértek az előadóval, az Európai Bizottság célkitűzései túl alacsonyak, 27 százalék 2030-ig, ez gyakorlatilag nem változtat a jelenlegi helyzeten, nem egyértelmű jelzés ez a gazdasági szereplők, illetve a társadalom felé, és éppen ezért magasabb értékekre van szükség, hogy mennyire magas értékekre, itt nyilván megoszlanak majd a vélemények, erről lehet vitázni. Mindig azt mondtuk, hogy az éghajlat változási célkitűzéseket a Párizsi megállapodás után legalább 40 százaléke, hogy legyen ez 2030-ig, és ezt be kell építsük a mi gondolatmenetünkbe is. Az előadó 25%-ot említ, persze vannak tanulmányok, amelyek bármit alátámasztanak, mi 40%-ot szeretnénk, ezt támogatnánk. És úgy gondolom, hogy fontos lenne meghatároznunk azt is, hogy mi volt a célunk 2020-ig, nemzeti, kötelező érvényű célkitűzések. Egy EU cél, ez túl nagy mozgásteret jelent, egyesek lehet, hogy ennek eleget tesznek, míg mások nem. Arra kellene, azért kellene küzdenünk, hogy nemzeti szinten kötelező érvényű célok szülessenek. Jó a bizottság javaslatában a fogyasztók szerepének erősítése, a megújuló energiaforrásokkal lehetőségünk nyílik arra, hogy előállítók, gyártók és felhasználók, fogyasztók legyünk egyidejűleg. A saját maga által előtermelt energia felhasználását ösztönöznünk kell, ami a hűtést illeti. Szeretném megjegyezni, hogy a cél itt sokkal magasabb kell legyen, ami a megújuló energiaforrások bevetését illeti biomassa, ez, ennek itt lesz egy szerepe, Tudjuk ugyanakkor, hogy fenntarthatósági kritériumokra van szükségünk. Nem lehetséges, hogy a biomassa a fűtés ágazatában minden további nélkül így megjelenik. Ami a bioüzemanyagokat illeti, régóta vagyok az Envi Bizottság tagja, és tudom, hogy 15 évvel ezelőtt ez volt maga a csodaszer, mindenki tőle várta a megállapodást, most pedig a bio-bio-bio üzemanyag maga az ördög. Úgy tűnik, szerintem sem az egyik megközelítés nem helytálló, sem a másik, valahol középen kell keresni a megoldást, a bioüzemanyagokkal kapcsolatban kritériumokra van szükségünk, fenntarthatósági kritériumokra, hozzá kell járuljanak az éghajlat védelméhez. És meg kell néznünk pontosan, hogy az első generációs üzemanyagok és a második, üzem, második generációs üzemanyagok esetében mi volt a pozitív, mi volt a negatív, biodízel, pálma, olaj, mondták, voltak, azok, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy az áttérés rossz volt, és vannak olyan növényolajok, amelyek nem csak hogy nem rosszak, hanem még előnyökkel is szolgálnak. Úgy gondolom, hogy erre is tekintettel kellene lennünk. Az előadó az ILO kritériumait hangsúlyozta, amit a hatékonysági kritériumokra is kitért, az az eredmény, hogy ezzel 2025-ig teljesen kilépünk gyakorlatilag. Lehet szigorítani, de akkor 2025-ben már gyakorlatilag semmi sincs a kezünkben. Azt hiszem, hogy ezzel túllövünk a célon. A biomassa pedig egyetértek. A talolaj és a melasz kizárása a 9-es mellékletből. Szerintem ez elfogadható. A kérdés, hogyha egy megavatra lemegyünk, akkor ez mit jelent? Hogyha az összes berendezés egy megavatnál nagyobb, akkor az összes tanúsítási kritériumnak eleget kell tenniük, lehet, hogy ez túl éles. A bizottság a 20 megavattot javasolta, én inkább az 5 megavatt mellett állnék ki mert a berendezések, amelyek aggasztóak, itt kb. 300-ról van szó az Unióban, amelyek 20 megawattnál nagyobb teljesítményűek, és így azt hiszem, hogy ennek fényében terjesztjük majd el a módosítónkat is. Köszönöm. Thank you very much, and the next speaker. Köszönöm. A következő hozzászóló Wisniewska asszony az ECR frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Bass tervezete nagyon ambiciózus, van, ahol túl ambiciózus. Éppen ezért valószínűleg lesznek ezzel kapcsolatban hozzászólásaim. Az első a megszokott stratégiát követi, túlságosan magasra helyezzük a lécet, amit úgyse fogják teljesíteni a tagállamok. A parlament tavalyi javaslata 30%-os célt, célt fogalmazott meg. Az előadónk 45%-ot szeretne. Plusz legyenek nemzeti célok, amit én szintén elfogadhatatlannak tartok. Egy másik vitatott kérdés, ami e, végigvonul a véleménytervezeten, ez a különbségtétel az agrár, illetve erdő termékekből származó e, e, bioüzemanyagok, illetve a melléktermékekből vagy hulladékból származó bioüzemanyagok közötti különbségtétel. Nyilván az utóbbit preferálná Eckhout úr. Valószínűleg igaza van, amikor azt állítja, hogy ezeket a forrásokat hatékonyabban tudjuk, tudnánk használni, de ha jól értem a javaslatát, akkor az agrár és erdészeti előállítású bioüzemanyagok 2020 után szinte teljesen megszűnnének, ami számunkra megint csak elfogadhatatlan. A 30-as módosítóval folytatom, ebben ugyanis azt olvasom, hogy 2021 gel kezdődően ne támogassuk a kommunális hulladékból származó energia előállítást. Ez nagyon ambiciózus, de realista? Szerintem nem. Rengeteg hulladékot égetünk el, és ezeket az e, égető műveket egyik napról a másikra bezárni szerintem nem reális. Inkább fel kellene használnunk mindezt az energiát. Bár értem, hogy nem a legkörnyezetbarátabb megoldás a hulladék égetés, és nem a leghatékonyabb energiatermelési mód, ennek az arányát valóban csökkenteni kell, de megszüntetni teljesen. Szerintem ez nem reális. Persze vannak racionálisabb megoldások, de nem egyik napról a másikra. A 36-os módosító ez nagyon tetszik nekem, ugyanis ez kimondja, hogy a tagállamoknak a geotermális energiát támogatniuk kellene. Ez nekem nagyon tetszik. Az említett témákkal kapcsolatban biomasszával, bioüzemanyagokkal kapcsolatban benyújtok módosítókat. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Heidemann kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! nem vagyok eh, árnyék előadó, Neil nevében fogok beszélni. Először is köszönöm az előadó, kiváló munkát végzett. Kollégám szeretne, eh, szeretné hangsúlyozni, hogy megül energiaforrások nélkül nem tudjuk a klímacéljainkat teljesíteni. Hogy pontosan mennyire vagyunk ambíciózusak, ez már más kérdés, de hát 2030-ig a 40% eh, egy reális cél, ennél kevesebbet nem szabad elfogadnunk. Ahhoz, hogy a jogalkot, jogbiztonságot és a megfelelő ösztönzőket biztosítsuk, ehhez szükség lenne a nemzeti célkitűzésekre is, tehát nem csak uniós, hanem nemzeti szintre lebontott megújuló energiaforrás határértékekre is szükség lenne. Egyszerre szórakoztató és eh, ijesztő az a déjà vu érzés, ami kialakul le, csak felolvasom, nem én mondom. The questions now raised on first generation. Az első generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatos kérdések, a fenntarthatósági kritérium túlságosan ismerős, cseng számomra, mint hogyha erről beszéltünk volna már eh, tíz évvel ezelőtt eh, a vonatkozó irányelv ügyében. Itt az ideje, hogy lapozzunk, túlépjünk ezen, és az első generációs bioüzemanyagok eh, ra vonatkozó támogatások kivezetéséről már régóta beszélünk, éppen ezért támogatom az előadót, hogy fokozatosan csökkentsük az agrár termékekből állított üzemanyagok részesedését. Régóta nem tetszik nekem sem a 9-es melléklet, sem a többszörös elszámolás. Hogyha minden 5 évben újra akarjuk nyitni ezt a kérdést, a, szerintem ezt így kellene csinálni, akkor nem így kell eljárni. Teljes irányváltás persze ezen a ponton nem könnyű, és a 9-es melléklettel kapcsolatos módosításokhoz valamilyen grandfathering klauzulának is kell mindenképpen társulnia. A bioüzemanyagok ügyében remélhetőleg az egész házban konszenzus alakul ki, de hogy a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az állatokat figyelembe veszük-e vagy sem, ez a legmegosztóbb kérdések egyike lesz a frakciókon belül az enyémben is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Az FDD frakció nevében Pedicini úrnak adok szót. Grácie, Presidente. Köszönöm elnök. Noi naturalmente accogliamo favorevolmente. Természetesen támogatjuk Eckhart úr jelentését azért, mert valóban hiszünk abban, hogy az, hiszünk abban, hogy az Európai Unió a megújuló energiaszektorban vezető szerepet kell, hogy betöltsön, de ezeket az ambiciózus célkitűzéseket, ha el akarjuk érni, akkor nincs hely foszilis üzemanyagok felhasználására, és a hulladékokra sem, és a hulladékégetőkre sem. Tehát ezt soha nem lehet megújuló energiának, energiaforrásnak tekinteni. Tehát mi mindig azt támogatjuk, hogy a támogatást az ilyen foszilis energiafelhasználás felé ö, csökkentsük, illetve ne, ne adjuk meg. Mert ezek a gyakorlatok nem felelnek meg a körkörös gazd- körforgásos gazdaságnak, amelyet az Európai Unió támogat. Tehát ehelyett a napenergiát és az összes többi ö, fenntartható energiaforrást kell ö, támogatni, az energiatakarékosságot, és a közlekedésben is ugyanígy kell eljárni. A hulladékokat tehát korlátozni kell, és nem lehet semmifajta más alternatívát elképzelni. A jelenlegi lista, ahol szerepülne, szerepelnek a fejlett bioüzemanyagok, tehát a 9-es mellékletben, eléggé megdöbbentett bennünket, tehát nem értjük ezt pontosan, mielőtt üzemanyagok voltak, más célra használták fel őket. Tehát szerintünk valóban fel kellene, valóban tiszteletben kellene tartani az erőforrások felhasználásának a hierarchiáját, és a hagyományos üzemanyagok felhasználásakor, tüzelőanyagok felhasználásakor a kibocsátásokat is figyelembe kell venni, és osztjuk önökkel azt a véleményt, hogy ugye nagyon erős a hagyományos energiaforrásokat képviselő lobby, ezzel szemben kell szállni, és nem akadályozhatnak meg bennünk abban, hogy minden tagállam esetében kötelező ö, célt határozunk meg a megújuló előforrásokra, 43 vagy akár 30 százalékos, és hogy 2040-ig átálljunk a megújuló energiaforrásokra a lobby ellenében is. Köszönöm. Köszönöm. Az árnyék előadókon végigértünk, jönnek a képviselők. Mindenki két percet kap. Először is Balca úr következik. Nem a szót. A bizottság felismerte, hogy a 2030-ra kitűzött 27%-os megújuló energia arány nem teljesül, ezért irányelv eldolgozása van szükség hogy teljesüljön. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Az Európai Parlament 30%-os ambíciós cél fogadott el, ezt az előadó újabb 50%-kal kívánja megnövelni és hozzáteszni, mi képviselők vagyunk, azt teszünk, amit akarunk. Ebben igaza van, de jó lenne, ha meg is tudnánk valósítani és reálisnak tekintenénk, amit kitűzünk a megújuló energiáról azt mondjuk hogy a gazdasági növekedés motorja munkahelyeket teremt javtja az energiabiztonságot. megkérdezem hogy a szél és napenergia mennyivel nagyobb biztonságot ad mint mondjuk egy nukleáris erőmű és itt tudatosan olyan energiafajtát használtam amely klmavédelem szempontjából tiszta energiának minősül. és tegyük föl a kérdést hogy ki fizeti a révészt? a bizottság anyagából kiderül hogy two thousand and thirty ig a twenty seven os cél teljestése two hundred and fifty two milliárd euróba kerül. ez másfélszerese az európai unió éves kifizetésének hogy föl tudjuk mérni a nagyságot. mennyibe kerül a forty five százalék? ki viseli ezeket a hatalmas terheket? tehát ebben a bizottságban mi úgy beszélünk a megújuló energiáról mindig, mint a, a násznépa menyasszonyról, hogy csak kizárólag szépet és jót szabad róla mondani. Tehát miközben az alapcéllal egyetértek, de ez az ambiciózusnál ambiciózusabb cél olyan terheket róna az országokra, ami teljesíthetetlen, tehát egy kicsit árnyalni szerettem volna a megújuló energiákkal kapcsolatos bizottsági véleményt. Köszönöm. Next speaker is, uh, Miss... Köszönjük, Jetemeki asszony, következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönettel tartozunk az előadónak, nem kevés munkát végzett uh, ebben a témában. Az Európai Bizottság javaslatát fontos módosítani. Az előadó nagyon ambíciózus az Unió éghajlat céljait illetően. Ugyanakkor én attól tartok, hogy a választott eszközök inkább lassítják majd az Európai Uniót a célok elérésében. Azt hiszem, a megőenergia forrásokra vonatkozó fenntarthatósági kritérium van, hogy hát bizony kicsit túl szigorúra sikerült. A 45 százalékos megülő energiaforrás arány elérése a távlati cél, a bizottság ugye ennél sokkal kisebb arányt javasolt. Valóban jó ötletnek tűnik, hogy majdnem magasabbra helyezzük a lécet, de a bioüzemanyagokat nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni, ugyanis aggasztónak tartjuk, hogy minthogyha reduktívan értelmeznék a fenntarthatóság fogalmát a zöldek, és így a jövőben a bioüzemanyagok barhajlő lehetőségeket nem fogjuk tudni majd kihasználni. Az új generációs bioüzemanyagok egyre elterjedtebbé válnak, amelyek szindioxid kibocsátása, szindioxid lábnyoma jóval, jóval alacsonyabb. Az első generációs bioüzemanyagokra szükség van, miközben ezeket nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, csak fokozatosan szabad őket kivezetni. A legfejlettebb technológiai kutatásokkal kell az új generációs bioüzemanyagokat kifejleszteni, de még egyszer mondom, az első generációt nem lehet el sútba dobni egyik napról a másikra. Az én hazámban, Finnországban az egyik cél számunkra az, az egyik célkitűzés az különösen problémás, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy ezen célok elérését viszonylag nagy rugalmassággal tudjuk garantálni. Éppen ezért érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Finországban is az erdőgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Szerintem rövid távon arra van szükség, hogy ö, szélesebben értelmezzük a bioüzemanyagok felhasználási területét. Ahogy a megőenergiaforrásokhoz most közelítünk, nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Olyan megoldásokat kell ugyanis inkább találnunk, amelyek piaci alapúak. Remélem, folytatom angolul, hogy nagyon jó lesz a végső megoldás. Köszönjük szépen. Líze úr következik. Köszönöm, elnök úr. Jean-Claude Juncker még mielőtt az Európai Bizottság eh, elnökévé választották volna, azt eh, mondta, hogy szeretné, hogy Európa mm, vezető szerepet töltsön be a megújuló energiaforrások használata terén és személy szerint azt kell mondjam, hogy amikor aztán a bizottság javaslatát kézbe vettem, csalódást okozott, ugyanis 27 százalék ez nem egy túl nagyra törő cél. És amit mindenek előtt sajnálatosnak tartok, az az a keret, ahogyan el akarjuk érni ezt a 27 százalékos célt. A keretet nem szabták meg elég határozottan, szerintem a bizottság javaslaton éppen ezért javítanunk kellene fontos, hogy közelítsen ahhoz, amit annak idején Jean-Claude Juncker mondott. Ugyanakkor intelligensen és realistán kell ezt a kérdést megközelítenünk, ezért sajnos azt kell mondjam, hogy Baszk Eichhout javaslatát személy szerint nem tudom támogatni, 45 százalék, túl sok, sohasem fog ez így működni, és Noha ezt lehet, hogy sajnáljuk, mert a parlament mindig más álláspontra helyezkedett, a nemzeti kötelezővényű célok nem realisták. Alternatívákat kell keresnünk, és támogatom az energiahatékonyságot és a magasabb célokat is. Az energi- a megőrő energia forrásokkal kapcsolatban is vannak problémák. A biomasszáról ugye azt hiszem itt a bizottságban nem kell beszéljek, mert ez elég egyértelművé vált. És belátjuk azt is, hogy amit Bász javasolt, az kritikus. Ami pedig az én választókörzetemet illeti, azt kell mondjam, hogy a környezetvédők vitáznak a szélenergiáról is, hiszen ez nem áll korlátok nélkül rendelkezésre, hanem meg kell néznünk a versenyt is. Éppen ezért egy középutat kellene találnunk, ami realista. A tanácsból pedig azt hallom, hogy egy konkrét cél helyett egyfajta folyosót kellene kilátásba helyeznünk, de vannak olyan országok, amelyek azt mondják, hogy a 27% alatt is elképzelhető ez. Tehát, hogyha ezt szeretnénk, akkor legalább 27% kell, hogy legyen az alsó küszöb, és akkor mehetünk akár a 30 fölé is, amelyet a parlament már jóvá hagyott, vagy a 33-at is megcélozhatnánk, ami különböző vizsgálatok szerint költséghatékonyabb. És szerintem azt is le kellene írnunk, hogy hogyan kívánjuk elérni ezt a célt. Ugyanis, ha kudarcot vallunk, az sajnálatos lenne, és nem szabad akkor büntetnünk a tagállamokat, amelyek nem érték el a célt, hanem azokat szükségünk volna benchmarkokra, ha nincsenek kötelezményű célok, akkor legalább benchmarkokra szükség van, amelyek orientációt jelentenének a bizottság számára. Köszönöm. Thank you, and the next... Köszönöm. Gzsip úr a következő hozzászóló. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, azt hiszem, hogy jelenleg az álláspontunk egyre egyértelműbbé válik. Egyfelől nagyra törő céljaink vannak, ugyanakkor ott van máshol a realitás, és az, amit Buzz Eichhout javasolt, a 45 százalék, ezt egy kicsit korrigálnunk kell ahhoz, hogy egy közös nevezőt találjunk, és lehetséges legyen a megállapodás. Péter Líz álláspontja nagyon észszerű, egyfajta minimális szintet kellene találnunk, amely elérhető, ugyanakkor ösztönöznünk kellene egyes tagállamok számára a magasabb célok elérését, amennyiben ez számukra lehetséges. Ez lett volna az első megjegyzésem. Másodszorban, ami az első generációs üzemanyagokat illeti, Bászájkhaut azt mondta, hogy ezen első generációs bioüzemanyagokat két csoportra kellene osztanunk. Az európai források gyakran eleget tesznek a kritériumoknak, főleg a biodízel és a bioetanol. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert az az információ, amelynek értelmében csökkentjük az első generációs bioüzemanyagok előállítását, ez egyfajta jelzés a vállalkozások számára, és ez gyakorlatilag a visszavonulást jelenti. Kiegyensúlyozott, fenntartható mezőgazdasági termelés mellett nagyon jól tudjuk, hogy mi az előállítási stratégiánk, 80 százalék. Itt általában élelmiszer növényeket jelent. Hogyan beszélhetünk tehát zöldítésről, vagy például a cukorrép párol, a repceolaj, ezek is lehetőségeket hordoznak magukban, és ezáltal egyensúlyba hozhatjuk a mezőgazdasági termelést, arról nem is beszélve, hogy előnyösek, amikor a bioüzemanyagok számára alapanyagot keresünk, forrást keresünk. Tehát az első változat szerintem megfelelő, mert különbséget teszünk, és úgy gondolom, hogy ez ezt pozitívan fogják értékelni máshol is. Másfelől pedig arra is oda kell figyelnünk, hogy a bio üzemanyag előállítása a rece olajból azt jelenti, hogy fehérje tartalmú növényeket is előállítunk. Nem szeretnénk Európában GMO alapú élelmiszereket, és minden egyes tonnából gyakorlatilag 600 kiló biodízel tudunk előállítani, és vannak fehérje növények is, amelyeknek köszönhetően nem kell importálnunk génkezelt szóját. Végezetül pedig a légiközlekedési ágazat bevonása a bioüzemanyagok szempontjából meg kellene vizsgálnunk, hogy mi történik az amerikai piacon, az Egyesült Államok piacán. Ott még arra is hajlanak, hogy a hadsereg használja a bioüzemanyagokat. Ezért úgy gondolom, hogy ezt is más megvilágításba kellene helyeznünk. Végezetül pedig örülök annak, hogy szeretnénk a fogyasztókat is támogatni, akik energia előállítóvá léphetnek elő. Szerintem ez a termelés diverzifikálása szempontjából hasznos, és ezáltal a fogyasztók is érdekeltek lehet. The next speaker is Ms. Dali. Dali asszonya utolsó hozzászóló. Thank you, Chair. Um, definitely the European... Hát köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Unió 2020-as ambíciói ügyében nem léphet vissza megújuló energiaforrások a közlekedésében, hogyha a COP21-et komolyan vesszük, hogyha az Európai Unió teljes 30%-os üvegházhatást kiváltó gáz kibocsátás csökkentését komolyan gondoljuk, és a 2030-as céljánkat is, akkor ezt meg kell tenni. Ugyanakkor lenne egy pár megjegyzésem, amelyek szerintem relevánsak lehetnek. Először is a kötelező célok, a megújuló energiaforrások a közlekedésben 2030-ig. Én szeretném, hogyha a légi közlekedés is szerepelne, de átláthatóbban kell eljárnunk az ügyben, hogy az Európai Unió és a nemzeti szinten milyen üzemanyagokat használunk, ez sajnálatos módon egyelőre nem mondható el. Egyetértek azzal, hogy a pálmaolajat teljes mértékben betiltsuk, vagy legalábbis a nem fenntartható pálmaolaj biodizelgyártást valamikorra, egy konkrét dátumra teljesen kivezessük, és a fejlett bioüzemanyagok üzemanyagok kollégákat szeretném megemlíteni, hogy a dekarbonizációban mennyire fontos szerepük lehet, hogyha az elejétől kezdve biztosítjuk a fenntarthatóságot. Az új bioüzemanyag termékekkel kapcsolatban a fenntarthatóság a legfontosabb szempont, és a piacokra vonatkozóan pedig meg kell tudni mutatniuk, hogy fenntartható és megbízható mindez, tehát minőségi biztosítékokra, garanciákra is szükség van. Szeretném, hogyha egy határozott, exakt definíciónk lenne, és nem egy zárt lista szerepelne a 9 mellékletben, hiszen így az új technológiák esetében könnyű lenne a piacra lépés biztosítása. Szerintem az is fontos, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az elektromos használatra történő átállás. Az nem elég, hogy a bioüzemanyagokról beszéljünk. Egész egyszerűen fontos arról beszélni, hogy az elektromos áram segít majd ezen célok elérésében, főként a 2030-as magasabb célok megvalósításában. Az elektromos áram a legkörnyezetbarátabb a személy közlekedésben, ez a jövő útja. Fontos, hogy a közlekedés elektromos áramra történő átállását ösztönözzük, egyetértek ezért az előadóval, mi szerint az elektromos áramra vonatkozóan nagyon komoly multiplikátor hatást próbáljunk beépíteni. Ugyanakkor erre, ezeket az ösztönzőket megfelelően kell kitalálni. A a bioüzemanyagoknak ugyanakkor nagyobb szerepet kell szánni a teherfúrozásban, a légiközlekedésben, a tengerhajózásban, de ezeket a bioüzemanyagokat barát módon kell előállítani. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót. Floor is yours. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, vagy szép jó napot. Érdeklődve hallgattam az önök véleményét azzal kapcsolatban, hogy az irányelv átdolgozása mennyire fontos. Nem csak azért, mert a megújuló energiaforrások terén Európának vezető szerepet kell játszania, hanem azért is, mert a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy kollektíven a megújuló energiaforrások szempontjából magasabb legyen az arány, minimum 27% szerintünk költséghatákonyabb módon. A különböző javaslatok, javasolt intézkedések között az Európai Bizottság a dekorbanizáció és a diversifikáció mellett tette le a voksát a közlekedési ágazatban, illetve azt javasolja, hogy a fenntarthatósági keretet megerősítsük. Elnök úr, engedjen meg, hogy az aggodalmainknak is hangot adjak, ha meghallgatva az eddigi hozzászólásokat. To start with, we are worried that... Először is aggódunk amiatt, hogyha a bioüzemanyagokat büntetjük aránytalanul, ne felejtsük el ugyanis, hogy ez a legfontosabb megő energiaforrás 60%-át adja az Európai Unió megő energiaforrás felhasználásának. Várhatóan nagyon fontos szerepe lesz a 2020-as célok stratégiában, illetve a 2030-as éghajlat célok teljesítésében. Hogyha túlságosan szigorúan állapítjuk meg a fenntarthatóságok kritériumokat, akkor a tagállamok könnyen előfordulhat, hogy nem csak a 27%-ot nem fogják tudni teljesíteni, hanem főként nem fogják tudni teljesíteni a még magasabb célokat, 30-35-45% is elhangzott a vita során. Máshogy sorában az erdőgazdálkodásból származó biomassa ügyében fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos termékek teljes kizárása környezetvédelmi okból nem indokolt technológiáik pedig nem megoldható. Itt alapvetően nem az a fontos, hogy milyen termékről van szó, hanem hogy azt hogyan állítjuk elő, mennyire fenntartható módon. Harmadsorban a fenntarthatósági kritérium alkalmazása a nagyon kis eh, energi, erőművekre, itt egy megawattot javasoltunk határértékként egyébként. Szerintünk a környezetvédelmi javulás egész egyszerűen aránytalan azzal, hogy milyen óriási adminisztratív költségeket jelent ez. Továbbá. A 85 százalékos energiahatékonysági eh, határ megállapítása a társult vagy kapcsolt energiatermelés esetében nem megoldható minden esetben. A legfrissebb adataink szerint csak Svédország tud elérni jelenleg ezt a 85%-os határértéket. Végül, de nem utolsó sárban 70%-os emissziócsökkentés az ILOC faktorok 2020-ig történő alkalmazásával együtt a gyakorlatban azt jelentheti, hogy minden vagy minden hagyományos bioüzemanyag, agrárbioüzemanyag üzem bezárat 5 éven belül. Tehát alapvetően a bizottság szerint sokkal hamarabb negatív hatása lenne ennek, mint a bizottság eredeti javaslata. Köszönjük szépen, mondja az elnök, az e- előadónak, Eichhautónak adom vissza a szót. Köszönöm, elnök úr, mit is mondhatnék? Hát először is a kollégáknak köszönöm az elmondottakat, valóban úgy tűnik, hogy nagyon parázsvita van kialakulban. Mégis azt jó látni és hallani, hogy a céljaink nincsenek egymástól távol egy konkrétummal kezdeném a híres hírhet 9-es melléklettel kapcsolatban, amelyre többen Leinen úr és mások Newshautema is utalt, hogy déjà vu érzése volt. Szerintem vizsgálni kell ezt a kérdést. Nekem se tetszik egyáltalán a 9-es melléklet, hogy ezt Hautema úr mondta Nielsen nevében, mert rugalmatlan módja ez annak, hogy a fejlett bioüzemanyagokat ösztönözzük, tehát azon el kell gondolkodni, hogy az új termékek hogyan tudnának piacra jutni, illetve Bizonyos alkalmazások esetében tudjuk, hogy vannak más ipari alkalmazások is, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy itt ne legyen semmiféle konfliktus. Ez az oka annak, hogy az indirekt emissziókra tettem javaslatot. Úgy érzem, hogy ez az egyetlen jó megoldás ebben az esetben. Ezt hangsúlyoznom kell, hiszen az indirekt emissziókra vonatkozó kritériumokkal ezt nyilván csak a fejlett bioüzemanyagokra értem. Ne értsék félre, a nem mobil célok szempontjából ez nem lenne. Nem vonatkozna, tehát csak a fejlett bioüzemanyagokra vonatkoznának ezek a célok, ahol tudjuk, hogy más alkalmazások is szóba jöhetnek majd gondolok például a melaszra, vagy az állati takarmányra, hiszen itt figyelembe kell venni, hogyha ezen alkalmazást előtérbe helyezzük, akkor ez változásokat okozhat. Állok ügyben pedig 2030-ig próbálunk megállapítani célokat, csak remélni tudom, hogy most jól tesszük. Az indirekt földhasználat kritériumot, ha nem állapítjuk meg, akkor a jelenlegi föld alapú termékeket túlságosan nagy versenyelőnybe hozzuk. Például mi sokszor elmondtuk, hogy biodízel ne készüljön pálmaolajból, hogyan lehet ezt elérni? Hát például az állakkal. Az ECR-es kollégának mondom, aki azt mondta, hogy 2020 után nem lesz szemétégetés. Nos, ez nyilván nem igaz. Én csak annyit mondtam, hogy ez anyagi támogatásban ne részesüljön. Tudjuk, hogy ez az egyik legkevésbé hatékony módja annak, hogy felhasználjuk, újrahasznosítjuk a hulladékot. A körforgásos gazdaságról beszélünk állandóan, és közben támogatjuk azt, hogy hulladékot égessünk. Ezért csak azt javasoltam, hogy a szemét égetés pénzügyi támogatása, amely torzítja a versenyfeltételeket, ez szűnjön meg. Ami pedig az erdőgazdálkodást illeti, itt hangsúlyoznom kell, hogyha a hulladék eh, áramlást nézzük, akkor nagyon jelentősek, 50% az erdőgazdálkodásból származik. Tehát amikor az hulladék áramlásról beszélünk, akkor az erdőgazdaságról is beszélünk. A finn kollégától felvetett tőzeg lápok kérdésével kapcsolatban, nos, tudjuk, hogy ez egy sajátos kérdés, amire majd egy sajátos választ kell találnunk. Szerintem ez nem, lesz, nem lehet annyira nehéz. Azt tudjuk, hogy a fűrészpor ügyében még ha nem is értem az erdőgazdálkodáshoz, de a finn média és a lobbisták elég kemények a finn médiában, Olvasom a finn médiát, mindenkit figyelmeztetek előre, tehát egyrészt, hogyha valaki farkast kiált, és utána engem is meg akar keresni, tehát akkor e, ne felejtsék el, hogy én is olvasom a finn sajtót, hogyha ott nonsense e, nonsense dolgokat jelent, e, írnak, akkor ez eljut hozzám, és majd erre megfelelően reagálok. A hátsó pacsorokban úgy látom, hogy az első izzadságcseppek megjelentek a homlokokon, ami pedig a párizsi megállapodás végrehajtását illeti. Nos, egy majdnem dekarbonizált gazdaságról beszélünk a század közepéről. Hogyha van egy ágazat, amely gyorsabban előreléphet, mint amely mint az agrárium vagy a közlekedés, ez pont az energiaágazat, hiszen a megő energiaforrásokkal veszteni valónk nincsen. A Párizs végrehajtásával kapcsolatos elemzések azt mondják, hogy zéro karbon kell 2040-re elérni az energiatermelés terén. Ez Párizs, nem más. Kettőezer 30-ra 27% százalék, akkor nem vagyunk komolyak. Hogyha komolyan gondoljuk Párizst, akkor komolyan kell gondolni a cégtűzéseket. És még egyszer mondom, a hatástalan mondjuk azt mondják, hogy 45 százalékkal költséghatékony úton járunk a dekarbonizáció felé, ami nem más, mint a párizsi cégtűzés. Látom, hogy már megint eh, elfogyott a hozzászólási időm. Hopp, és itt a kis piros csillag, lejárt az időm. Akkor zárásképpen a kompromisszumok, kész leszek az árnyék előadókkal, az együtt végzett munkát már nagyon várom. the deadline for amendments is... Ami az időbeosztást illeti július 5-e 11 óra módosítók benyújtásának határideje, és októberre várjuk a szavazást az MV szakbizottságban. Köszönöm, hogy részt vettek ebben a vitában, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Az uniós makroregionális stratégiák végrehajtása, a Borzán az előadó, és meg is adom neki a szót. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući, e, poštovane kolege. Köszönöm szépen, kedves kollégák. El kell majd mennem az ülés vége előtt, úgyhogy ezért most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásaiért, megjegyzéseiért. És gyorsan mondanám, hogy ugye a 2002-es Európai Tanács támogatta a balti stratégiát, és más stratégiák is, makroregionális stratégiák is létrejöttek, például ugye a Duna stratégia 2011-ben, aztán az Adriai Jontengeri 2012-ben, illetve az, Al- az Alpoki régió 2016-ban, és így tehát összesen négy makroregionális, makroregionális stratégiáról beszélünk, több millió lakos él ezeken a területeken, nyolc Európai Unión kívüli ország is érintett, az Európai Uniós tagállamokon kívül. A cél az az, hogy meg tudjunk oldani olyan kérdéseket, amelyeket ezek a régiók önállóan, teljesen egyedül nem tudnak kielégítően megoldani, tehát itt nemzetek feletti strat, transnacionális stratégiai megközelítésre van szükség. A stratégiának a bemutatása, illetve elemzése mindig a bizottság feladata. Két évente is ugye elemzi azt is a bizottság, hogy hol tartunk, mit hajtottak végre, illetve hogy hogyan lehet javítani, optimalizálni ezeket a stratégiákat, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat, ugye a négy külön stratégia esetében. A 2016-os évben történt ugye ez az első ilyen e, értékelés. A Regi és az Envi Szakbizottság kapta tehát a feladatot a saját hatáskörük alapján, hogy akkor a jelentéstervezetet, e, jelentéstervezetüket elkészítsék. Üdvözlöm a bizottság munkáját, viszont azt is elmondanám, hogy szerintem sokkal részletekben menőbb elemzésre van szükség a makroregionális stratégiákról, különösen hiányolom a környezetvédelmi szempontokat. A célkitűzések felé vezető úton monitoring eszközöket és értékelő eszközöket is ki kell dolgozni, tehát mutatókra gondolok itt például, amikor ezekről a stratégiákról beszélünk, például az Adriai, Jóntengeri régió komoly szennyezéssel néz szembe, tengeri hulladékok vannak, itt autrofizáció, a e, mezőgazdasági e, szennyezés miatt, és így tovább. Tehát a, az, az itt található államok feladata az, hogy megetőzik az erőfeszítéseiket, hogy megoldják ezeket a problémákat, ami pedig a Duna stratégiát illeti. Itt ugye tudjuk, hogy a térségben súlyos áradások vannak, tehát a Duna térségben érintett országok ezzel a kihívással néznek, néznek szembe, és a megerősített együttműködésnek például itt szerintem a szinergiát erősítő hatása lehet az alpoki, az apesi stratégiával kapcsolatban jobban kellene kihasználni a befektetési eszközöket, ösztönözni az olyan befektetéseket, amelyek segítik az éghajlatváltozás hatásainak az enyhítését. Ami pedig a balti tengert illeti, ez a stratégia ment a legmesszebb, de még itt is rengeteg a tennivaló, tehát lehetne sokkal többet tenni, hogy a környezetvédelmi kihívásoknak megfeleljünk. Említeneim én itt különösen az autrofizációt, ami erre a térségre is jellemző. A Négy makroregionális stratégiáról beszélve, a levegő, a víz minőségének védelme, a környezetvédelem mindegyikben megjelenik fő célkitűzésként. És ezek a célkitűzések kompatibilisek a többi prioritással, például az innováció, a fenntartható idegenforgalom, a közlekedési hálózatok javítása. Tehát a tagállamok azoktól várjuk, hogy aktívabban tevékenykedjenek és jobban koordinálják a prioritások végrehajtását. Köszönöm. Akkor először Kapmar úr, árnyék előadó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Borzán kolléga egy olyan javaslatot terjesztett elő, amelyel meleg egyet tudok érteni. Valóban a helyzet ez, négy makroregionális stratégia van már időközben az Európai Unióban, és ezek a stratégiák már nem elszigetelt esetek, hanem az Európai Unióban nagyon sok európai állampolgár tartozik ezekhez a stratégiákhoz, illetve vonatkozik ez a stratégia az állampolgárokra. Ezért nagyon fontos, hogy mit jelentenek ezek a stratégiák. Arra van szükség, hogy a makroregionális politika hasznát érezhetővé tegyük az állampolgárok számára, az a benyomásom, hogy ez jelenleg nem feltétlenül történik meg. Éppen ezért szerintem fontos, hogy a jelentés kapcsán elgondolkozunk azzal is, hogy a következő finanszírozási időszakban hogyan tudjuk ezeket a makroregionális stratégiákat beágyazni a költségvetésbe, és azon alapgondolat ellen, azon alapgondolattal szemben, ami még mindig elterjedt, hogy nincs pénz az ilyen makroregionális stratégiára, meg kell néznünk, hogy a jelenleg hatályos programokban, mint a Horizont 2020, vagy az Interreg, vagy a strukturális alapok, ezek szempontjából a makroregionális stratégia rendkívül fontos, és nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk neki. Nem szeretném megismételni azt, amit a kolléganő már elmondott, de a különböző makroregionális stratégiákban, amikor a környezetvédelemről vagy a fenntarthatóságról van szó, komolyak a kihívások, ugyanakkor a lehetőségek is. Én például az alpesi térségből, a makroregionális térségből származom, és az éghajlatváltozásot minden bizonyal egy komoly kihívást jelent. Ugyanakkor a fenntartható közlekedés, szállítás egy komoly esély is, amit ki kell fejlesztenünk, hiszen ez egy jelentős térség, ahol nagyon sokan mennek pihenni, üdülni, éppen ezért a fenntarthatóságát garantálnunk kell. A makroregionális politika finanszírozása szempontjából az ilyen projektekre különös figyelmet kellene fordítanunk, biztosítanunk kellene számokra a finanszírozást. Egyfelől valóban itt arról van szó, hogy a létező alapokat integráljuk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek fennmaradjanak. Gondolok itt többek között az Interregre, olyan projektek, amelyek már most elősegítik a határon átnyúló együttműködést, ezeket jobban be kell ágyaznunk a makroregionális stratégiákba. Itt azt hiszem, hogy még a folyamat elején vagyunk. Az új finanszírozási eszközök, mindenek előtt az FC, szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a fenntartható projekteket a makroregionális stratégiákon belül valóra váltsuk, és úgy kell az EFSZ-t is alakítanunk, hogy a határokon átnyúló projektek különös jelentőséggel bírjanak és prioritást élvezzenek a makroregionális stratégiáknak ezáltal kedveznénk, és így a fenntartható és környezetvédelmi projekteket is ezen stratégiákon belül előtérbe helyezhetnénk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az ALDE részéről Meissner asszony. Köszönöm. Megint Ulrike Müller nevében, itt vagyok, Ulrike Müller nevében szeretnék hozzászólni. Igen, mert kongaterem az ürességtől. Ulrike Müller sajnos már nem tudott eljönni, ezért az ő nevében szeretném megköszönni Borzán asszonynak ezt a véleménytervezetet. Ez egy jó kiinduló pont a későbbi munkához. A makro, regionális stratégiák a környezetvédelem és az éghajlatvédelem szempontjából nagyon jó eszköznek bizonyulnak, mert a különböző problémák általában határokon átnyúló jellegűek, ezért a koordináció által jobban orvosolhatóak a négy regionális, makroregionális stratégiával kapcsolatos bizottsági nyilatkozat nem elég részletes, bár kevés idő állt rendelkezésre, úgyhogy ez valahogy érthető, de javítanunk kell ezen a gyakorlati aspektusokat kellene inkább előtérbe helyeznünk, ami pedig a jövőbeli kialakításukat illeti, illetve azt, hogy az éghajlat, változási és környezetvédelmi kihívások előtérbe kerüljenek, ezek Ulrike Müller szempontjából fontosak. Egyfelől ezeket csak hosszú távon tudjuk megoldani, és ez szemben áll a jelenlegi orientációval, a jelenlegi finanszírozási eszközök kritériumaival, a makroregionális stratégiákon belül tehát a hosszú távú aspektust kell figyelembe venni. Másodszorban az ilyen projektek gyakorlati végrehajtása csak akkor lehet sikeres, ha az intézkedéseket elfogadja a helyi lakosság is. Ez azt jelenti, hogy rendszeres párbeszédre kell törekedni az érintett felekkel, és figyelembe kell venni azokat az intézkedéseket is, amelyek a helyi lakosság számára kedvezőek, a környezetvédelem és az éghajlatvédelem összhangban kell álljon a gazdasággal. Köszönöm szépen még egyszer, és Ulrike Müller várja az együttműködést az előadóval. Thank you very much. Köszönöm. Ha nincs további hozzászóló a képviselők részéről, akkor a bizottságnak adnám meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében is szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek, szakbizottság képviselőinek ezért a kiegyensúlyozott jelentés tervezetért. A bizottság támogatja természetesen ezt a szöveget, egyetlen egy megjegyzést tennék. Helyes az a megállapítás, hogy a bizottság jelentése nem teljesen konkluzív bizonyos témákban még, hiszen vitát szerettünk volna látni, eszmecserét és a többi intézmény felé is fordultunk, hogy egy eszmecserét be tudjunk érinteni ezekben a kérdésekben. A véleménytervezetben szereplő javaslatokról, ahogy mondtam, nagyon örülünk ezeknek. Egy apró megjegyzést tennék esetleg a hetes pontban említik az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését, talán az adaptációt lenne érdemes itt említeni, ami különösen az alpesi térségben fontos, de ahogy mondtam, a többi részről azt mondanám, hogy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, és köszönjük a szöveget. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor az időbeosztás következik. A módosítók benyújtásának határideje július 6-a 11 óra. Az Envi szakbizottság majd szeptember 28-án szavaz, a Regi szakbizottság október 9-10-én szavaz, és számításaink szerint a plenárisra pedig a decemberi ülésszakon kerül a dosszié. Ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot. Az utolsó napirendi pontunk pedig az, hogy tájékoztassam a kedves képviselőket, akik még mindig itt vannak a teremben ilyen késői órán, hogy a következő ülésünk július 10-11-12-én lesz itt Brüsszelben. Mindenkinek köszönöm a munkáját és részvételét, szép napot kívánok!